Kocolino úr is, az előadó hozzászólt, gondolom nincs kifogása ezzel szemben. Sőt, épp arra szeretnénk őt kérni, hogy adjon lehetőséget arra, hogy a következő ülésen egy új jelentést állítson össze a végleges állásponttal. A nyolcas napi rendi pontunkat ezzel töröljük. Nincs szavazás és a 9-es pontra térhetünk át. Ez a 2008-as évi mentesítés az EU általános költségvetéséről. Az Európai Parlamentről van ebben szó. Az előadót Stász úrat kérem meg, hogy szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, a jelentésemben igen részletes és kiterjedt eh, önkritikus gyakorlatot jártam végig. Tegnap igen részletesen megvitattuk a három biztossal az Európai Bizottság mentesítését. Úgy gondolom egyetértünk abban, hogy a mentesítés nagyon komoly folyamat, szigorú, de helyes formában kell eljárnunk. És pontosan ez az alapja annak, amit ennél a parlamentről szóló mentesítéssel kapcsolatban is tartani szeretnék. Kicsit furcsa ez az egész eljárás, hiszen a saját parlamentünkre vonatkozó mentesítésről kell döntsünk. Hadd kezdjem a jó hírekkel. A parlament elnökére, illetve a parlamentre vonatkozóan a mentesítést javaslom. De úgy gondolom, hogy a 30-31-32-es pontok, az össz, ahol az összegeket határozzák meg, kritikus pontoknak tekintendők, hiszen ez azt tükrözi, hogy mi történik ebben a házban nem apró pénzről van itt szó, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly dokumentumok támasztják ezt alá. Olyan dokumentumok, amelyek a Költségvetés Ellenőrző Bizottság weboldalán is megtalálható. Harmadszorra vagyok a parlament mentesítésével kapcsolatos előadó. Ez alkalommal más megközelítést alkalmaztam. Amikor hozzáfogtam a munkához, úgy gondoltam, hogy ez az új ciklus mentesítése, az új ciklusban a mentesítés, és ne ismételjük meg azt, amit már korábban elvégeztünk, tehát ha már van mentesítés, azt ne ismételjük meg. A több fenntartás van ebben a jelentésben, amelyeket megfogalmaztam, és amelyeknek az a célja, hogy arról gondol, gondoskodjunk, hogy mindazt, amit négy évvel ezelőtt a kampányban hangoztattunk, amiért megválasztattak minket, azt legalább e házra vonatkozóan tarthassuk. Nem szeretném, hogyha a választási harcokban, vagy a választási harcok előtt ígértekkel szemben nem tudnánk megvédeni mindazt a választóink felé, mindazt, amiért ők adót is fizetnek, és amit az Európai Parlamenttől rajtunk keresztül elvárnak. Az Európai Parlament 1,4 milliárd euró költségvetéssel dolgozik. Nem tudom, hogy ez az összeg az 50 eurós levél az 50 euróról szóló levél ide került el, de ugye tudjuk, hogy nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az 1,4 milliárd euró, rettenetesen sok pénz. Jelentésemben ö, több fejezetre bontottam a mondandómat. Az első nyolc bekezdés elsősorban az Európai Parlament irányítási struktúrájáról szól, megpróbálok néhány megállapítást, javaslatot tenni arra a mentalitásra vonatkozóan, amelyben a ház, illetve a büró, a főtitkára, az elnökök, az elnökök konferenciája, a főigazgatók, munkájuk kiinduló pontjaként kellene, hogy használják ahhoz, hogy a házat megfelelő formában módon irányítsák. Úgy gondolom, hogy megfelelő vállalatirányítási struktúrára van szükség, olyasmire, amit angolul corporate governance-nek hívunk. Azt ajánlom, hogy a minimális belső ellenőrzési normákat biztosítsuk, illetve erősítsük is a meglévő szavá, szabályok 2002-ből származnak, és úgy gondolom, hogy aktualizálni kellene ennyi idő után. Előadóként el is várom ezt a főtitkártól. Több parag bekezdés szól magáról a mentesítési eljárásról, és ez igazából egy kritikus önvizsgálat is. Arról kell gondoskodnunk, hogy kritikus módon kezeljük a saját pénzügyi politikánkat. A, úgy gondolom, hogy a beszámoltathatóság, a felelősség kérdése is ide tartozik, hiszen parlamentként felelősséggel tartozunk a választóink és az adófizetők felé. A következő paragrafusok a 21-től 24-ig a parlament elszámolásának hagyományos bemutatása. Ezt így kell, így illik megtenni a mentesítési szabályok szerint 1,4 milliárd eurós költségvetés nagyjából egy egy százaléka az Európai Unió összköltségének, ezzel az adminisztratív költségek 20%-os határértéke alatt maradunk. A kollégákkal, árnyék előadókkal, az, ezekkel a megjegyzésekkel kapcsolatban eh, már tárgyaltunk, Kálfing beszéltünk, remélem elfogadják továbbra is ezeket, hiszen látható, hogy eh, eh, vannak aggasztó pontok. Az első az, az egy olyan kérdés, ami mindig is igen érzékeny volt ez. A közérdek, magánérdek közti kapcsolat, itt gyakran nagyon sok pénz forog kockán. Ha ezt nem szabályozzuk megfelelően, akkor nagyon hamar azt kockáztatjuk, hogy a dolgokat nem korrekt formában viszik tovább, nem megfelelő az eljárás. A főtitkárral is beszéltem erről, és elvárom, hogy ezeket az elemeket erősítse. A jelentésemben nem valami vagy valaki ellen fogalmaztam meg kritikus megjegyzéseimet. A megjegyzéseimmel szeretném segíteni a ház vezetőinek munkáját, azt biztosítani, hogy megfelelő formában, kellő felelősséggel végezhessék munkájukat. Ajánlásaimat a ház szakértői is elfogadták a közbeszerzéssel kapcsolatban is, és remélem, hogy önök is elfogadhatónak tartják. A közbeszerzésekkel kapcsolatban az a probléma, hogy nincsen egyensúly a normál eljárás és a rendkívüli tárgyalási eljárások között. Erre vonatkozóan több megjegyzést is bevettem a jelentésbe akciótervet, és összeállítottam arról, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. A 39-től 54-esig eh, tartó paragrafus a vezetői megerősítő levelekről szól. A, titká, a főtitkársággal kapcsol, eh, kapcsolatban már a meghallgatásoknál korábbi időszakban elmondtam, hogy milyen kötelezettségek vannak, fizetési követe- eh, kötelezettségek. Úgy gondolom, hogy megfelelő formában kell mindent elintéznünk, ezt mindig mondom. Éppen ezért ez pont egy olyan terület, ahol a bizalom is nagy szerepet játszik. A főigazgató magyaráz, főigazgatók magyarázata ezért alapvetően fontos. Sokkal inkább éves, sokkal inkább szeretném azt, hogy a főigazgatók évente számolnak be, és azt mondják, és mondjuk megmondják ebben, hogy szolgálatomban e- az, ez meg ez vagy az még nem történik e, teljesen, mint hogy ne vegyünk ezekről tudomást. Azt hiszem a főigazgatónak is fontos, hogy a saját e, szolgálata felé megfelelő kritikával vizsgálja a szolgálat munkáját, és ugyanez fontos a, a ház, a parlament főtitkárával kapcsolatban is. A következő fejezet az 56-tól 56-os bekezdéstől kezdődik, és a kockázatkezelésről szól, risk management. Ez a javaslat a kockázatkezelés megfelelő kezelésére már a 2009-2011-es programban is szerepelt. Ez egy kiváló jó elem, és tulajdonképpen egyet elégedett vagyok azzal a tényel, hogy a, a személyek kiválasztása a, a főtitkárral függ össze a 64-től 84-es para bekezdésekig tartó rész a fizetésekkel kapcsolatos a számvevőszék összesítésével és jelentésével. Úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen a számvevőszéknek azt a próbálkozását kell elismernünk, amivel a számvevőszék a politikai felelősséget, a határozathozók politikai jelentőségét hangsúlyozzák, hiszen mindennek pénzügyi következtetése is van. A következő szakasz a belső pénzügyi ellenőrök jelentéséről szól. Tulajdonképpen szeretnék gratulálni a belső ellenőrzési munkához. Feltételezem, hogy vannak olyan bekezdések, amelyeket, amelyeket szó szerint ajánlásként át is vettem. A 98-tól 143-asig tartó bekezdések azok, amelyek a legnagyobb figyelmet kell, hogy kapják, és én is itt voltam a legkritikusabb, hiszen a képviselőcsoportok költségvetési jogcímeinek lezárásáról az európai politikai pártok és alapítványok költségvetéséről van szó. Itt nagyon komoly kérdéseket tárgyalunk, mint például az önkéntes nyugdíjalapot is, a az előző évi választásokat megelőző mentesítésben már voltak olyan dolgok, amelyek a vizsgálat során felmerültek, de az önkéntes nyugdíjalap deficitje összességét tekintve 121 eh, millió euró. Ez a jelenlegi deficit, nem tudom, hogy ez a, a tény eh, adat, de nagyon, eh, hogy a valós hiánya, de nagyon nagy gondokat okozhat ez. A hat évvel ezelőtt a, a az akkori időszakra kivetített deficit csak 28 millió euró volt. Úgy gondolom, hogy ez összefügg a tőzsdei játékokkal. A közelmúltban eh, nem volt igazán elfogadható ez a játék, óriási kockázatok vannak benne. A plenárison a költségvet- és a Költségvetési Bizottság, eh, Szakbizottságban is elmondtuk, Hogyha az önkéntes nyugdíjalapokkal, ha probléma merül fel, akkor az az alap kezelőinek és az önkéntes alapban résztvevőknek a felelőssége is nem lehet azt elfogadni, hogy az adófizetők pótolják ki a hiányt. Egyértelműen meg is fogalmaztam ezt a jelentésemben, és azt is elmondtam, hogy rendkívüli módon sajnálom, és elfogadhatlannak tartom azt, hogy a büró a plenáris határozatát tulajdonképpen figyelmen kívül hagyja, felülírja, nem veszi számításba. A legutolsó paragrafusokban, bekezdésekben azonban pozitívumokról számolok be. A három évvel ezelőtt a már a parlament a környezeti kérdésekkel kapcsolatban jó irányba kezdett el dolgozni. A gazdák, az ipar, a mezőgazdaság óriási erőfeszítéseket tett az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésében kapcsolatban. Gazdag, biztosítani kell azt, hogy a parlament etéren is mintaként szolgáljon, és 2020-ig mi is a 30%-os kibocsátás csökkentést elérjük. Ezt pozitívumnak tartom. A zetéren való fejlődés, és az például a villamosenergia felhasználás az elmúlt három évben 25%-kal csökkent, és ez kiváló eredmény. A hulladékot újra felhasználják, és ez is jelentős. A villamosenergia amit itt Brüsszelben felhasználunk, és Strasbourgban és Luxemburgban, az mind zöld villamos energia. Úgy gondolom, ezek olyan pozitív elemek, amelyeket el is mondhatunk, továbbadhatunk a választóink felé, az adófizetők felé, hogy alátámasszuk, megerősítsük azt, hogy valóban példaként kívánunk előjárni, előjárni. Másrészt viszont vannak olyan apróbb dolgok, tények, hogy a parlamentben Például még nagyon kevés a hibrid autók használata, az átállás még nem elfogadható. Persze tudom, hogy erről vita folyik. Sokat beszélünk a képviselők egyéni közlekedéséről, szállításáról, erről vitatkozhatunk. És az asszisztensek jogállása, és felmerült itt, hiszen ez az elmúlt három évben nagyon fontos kérdés volt. Az, az asszisztense az egész jogállást újra gondolták a belső ellenőrökkel együtt a két évvel ezelőtti éves jelentésük óta. A rendszer most már módosított rendszer, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk a felé, hogy elismerhessük, hogy jól működő rendszerünk van, eredményeket hozott. És úgy gondolom, hogy az is Elképzelhető, hogy a jövőben még tovább javítsuk. Nem fogok minden részletről tudni szólni, korlátozott az idő, és a, az írás is nagyon részletes, de a, remélem azonban, hogy a rendkedvéért megfelelően átlátható volt az eljárás, a jelentés fordítá- megküldtem fordításokban a ház vezető tisztségviselőitől bizonyos kérdésekre, tényekre vonatkozóan választ kértem, volt, amikor megkaptam, volt, amikor nem, de ez politikai választás, vagy politikai döntés is volt, különösen amikor egyes kérdések értelmezéséről volt szó. De próbáltam teljesen átlátható módon a parlament vezetőségével együttműködni. Strasbourgban találkoztam először az árnyék előadókkal, néhány megjegyzést össze is írtunk, egyek közö, egyebek között Brandi úrnak a megjegyzéseit. Valóban vannak olyan pontok, ahol erősíteni lehet a megfogalmazást, de mint mondtam, tehát nagyon sokat tárgyaltunk erről, én magam is több módosítót végig gondoltam, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom a vitát, és a módosításokat, amelyeket úgy tudom március másodikáig délig kell leadniuk. Köszönöm. Grazie a lei. Apriamo il dibattito, onorevole Gerbrandi. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát. Önöké a szó. Gerbandi úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném Stász kollégának megköszönni a, és kollégáinak is, aki dolgoztak a jelentésen, hiszen ez egy kiváló irat. Persze, hogy nem mindenki örül, nem mindenki örül annak, ami benne van. Úgy gondolom, hogy a parlament már hagyományosan két nagy problémával dolgozik. Egyik a jogosultságok az elmúlt évben a Lisszaboni szerződéssel jelentős impulzust kaptunk, és a parlament komoly jog, jogköröket, hatásköröket kapott. A második probléma azonban a pénzügyi botrányok történelmi problémája. Természetesen sok minden javult lényegesen az elmúlt években. A frakciók pénzügyi felelőssége jelentősen változott, javult, a jelentés is ezt megjegyzi. A belső pénzügyi ellenőrzés függetlenebb módon beágyazódott a struktúrába, és lényegesen javult a költségtérítés, hiszen azt a, sokkal inkább az, es, az effektív költségekre alapozzák. De mégis még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket tovább kell javítanunk, fejlesztenünk. Két héttel ezelőtt az árnyék előadókkal való megbeszélésen is elmondtam, hogy a Lisszaboni szerződés alapján most használjuk ki ezt a pillanatot arra, hogy rendet teremtsünk a saját házunk táján, és megnézzük, hogy mit lehet még javítani. Bár Stas a ház irányításáról is szólt, úgy gondolom, hogy ezt lényegesen lehet javítani. A második dolog pedig, amit még szeretnék elmondani, az az átláthatóság kérdése. Vajon az Európai Parlamentben, hogyha a saját imázsunkat erősíteni, javítani szeretnénk az emberek körében, akkor úgy gondolom az átláthatóságot százszázalékosra kell a pénzügyek terén is növelni. Elnök úr, szeretném elmondani azt is, amit Stász úr is jelzett. Nagyon fontos a jelentésnek a hangneme. Nem szabad hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottság azt a benyomást keltse, hogy minden rossz, és hogy mindenki rosszul bánik a pénzzel. Nem, azt kell egyértelművé tennünk, hogy minden e, javilá, javulás, javítás mellett, ami az elmúlt években történt, mi úgy gondoljuk, hogy további lépéseket kell tenni a további javulás érdekében. Ez nagyon fontos. Végül pedig a legutolsó megjegyzésem az autókkal kapcsolatban van egy bekezdés a hibrid autókra való átállást kéri Stász úr. Ezt kiválónak tartom, de a, a holland parlament tapasztalatai alapján úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az Európai Parlament is kerékpárokat adna inkább a képviselőknek, és nem hibrid autókat. Erre vonatkozó jelentőség, lehetőség még nincsen, hogy valóban megfelelő ajánlás formájában megtegyem ezt, de megfogom. Köszönöm. Itala úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert remek munkát végzett, és nagyon jól együttműködött mindenkivel, nagyon nyitott volt. Egyébként a megközelítésével teljes mértékben egyetértek. Tulajdonképpen a kiinduló pont az, hogy az adófizetők szemével kell néznünk ezt a kérdést, hiszen az adófizetők pénzét használjuk fel, itt nem a saját pénzünkről van szó, és hát szerintem ezt nagyon sokszor elfelejtjük. Én magam egyébként a következőket szeretném elmondani. A nyitottságot és az átláthatóságot jobban kellene hangsúlyozni a szövegben. Amikor a 2008-as időszakban én magam dolgoztam a költségvetésen, akkor rendkívül meglepődtem, hogy mennyire összetett és mennyire bonyolult volt a helyzet, és hát valljuk be, nagyon sokszor szinte azt sem tudtuk, hogy mit csinálunk. Úgyhogy mindenki számára egyértelmű, hogy a döntéshozatal ebben a tekintetben korán sem egyszerű. Egyébként, ami magát a szöveget illeti, Végül is azt a megjegyzést tudnám elmondani, hogy hát elég sűrű ez a szöveg, és elég hosszú, talán egy kicsit lehetne ezen rövidíteni, hogy egyértelműbb, rövidebb legyen ez a szöveg. Konkrét javaslataim is vannak, többek között az épületpolitikával, az ingatlan politikával kapcsolatban. Szerintem az ingatlan politikára rengeteg pénzt, túl sok pénzt áldozunk. Tehát az épületek egyszerűen túlzottan költségesek. Először is veszünk egy épületet Strasbourgban, és utána kiderül, hogy azbest van az épületben. Hát miért nem vizsgálták meg ezt hamarabb? Hát miért az adófizetők pénzén veszünk olyan épületeket, amikről utólag kiderül, hogy használhatatlanok? ami pedig a látogatói központot, a Visitor Centert illeti, hát ennek már évek óta működnie kellene, ezt már rég be kellett volna fejezni. Hát komolyan mondom, felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan működhetnek ennyire rosszul a dolgok, hogyan lehet ennyire rosszul felhasználni az adófizetők pénzét hát valahogyan mégiscsak meg kellene már oldani ezeket a problémákat. Jó, azért történt némi előrelépés, történt javulás, történtek azért megfelelő eljárások a költségek racionalizálásával kapcsolatban, de hát volna még itt javítani valónk. Egyébként a parlament saját TV csatornájával kapcsolatban is lenne kérdésem, milyen értéket teremtünk a pénzünkért? Vagyis a konkrét kérdés az, hogy hányan nézik ezeket a parlament TV közvetítéseket, és hát hogy ez mennyi pénzbe kerül. Szerintem nem biztos, hogy rengeteg hozzáadott értéket teremtünk ezzel a befektetett pénzzel. Jó lenne ezt megnézni. Ezen kívül ugye a parlamenti tévével kapcsolatban áll az imázsunk kérdése is. Nagyon sok olyan kérdésről kell beszélnünk, ami a parlamentbe vetett bizalommal áll kapcsolatban, és amikor pénzről van szó és problémák vannak, akkor igenis a parlamentbe vetett bizalom csökken, és a parlament imázsa csökken. Hát nézzük meg, hogy mennyi pénzt költünk például a különböző utazásokra. Itt nem minden esetben van szó óriási pénzekről, de mégis, hogyha ezeket a pénzeket rosszul használjuk fel, akkor ez árt a megítélésünknek és általában azt tapasztalom, hogyha valami probléma van, akkor csak akkor lépünk fel, amikor már óriási rajtunk a nyomás. Egy kicsit szerintem gyorsabban kellene reagálnunk. Az imént egy kolléga beszélt a szolgálati autókról is, szerintem ebben a tekintetben is sokkal példásabban kellene viselkednünk. Hogyha azt akarjuk, hogy polgáraink változtassanak, akkor nekünk is változtatni kellene a magatartásunkon, mondjuk a felhasznált autók, vagy a használt autók tekintetében. Nem erről van szó, hogy mindenkit arra kényszerítek, hogy a zuhogó esőben kerékpározzon, de mondjuk mi is járhatnánk busszal, vagy egyéb tömegközlekedési eszközzel. Egyébként Finnországban nagyon sok parlamenti képviselő használja a tömegközlekedést. Talán ezt is bevehetnénk a szövegbe. Gressle asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves Bárt, nagyon sokat dolgoztál. Nem is emlékszem, hogy mikor olvastam ilyen hosszú jelentést utoljára, de lehet, hogy nem is emlékszem igazából jól. E, szeretném én is elkerülni a vitát, de vannak viták, amelyeket korábban is szerettem volna elkerülni, e, például a bürónál, hogy kinek mikor mit kell eldöntenie, és kinek mikor miről kell beszámolnia. A Költségvetési Bizottságban erről nagyon sok vita volt már, és ezeket a vitákat igazából most nem nyitod meg. Tulajdonképpen kvázi önhatalmulag elmond, megmondod, hogy kinek mit kell mondania. Pedig ez a vita az elmúlt években nagyon fontos volt. Hadd mondjam azt is el, hogy a költségvetés bizottság tagjaként csak korlátozott mértékben látom viszont most a fő kérdéseket, 2007, 2008-as, 9-es kérdéseket. A nagy vitás kérdések nincsenek most benne. Ez egy elvi jelentés. A nagy vitás kérdések volt, közé tartozik a sportközpont. A bűró tulajdonképpen itt vereséget szenvedett, és jó lenne, hogyha itt szerepelne az európai adófizetőknek erről tudni kell, hiszen pénzről van szó. A másik kérdés az Európai Parlament összköltsége. A staff screening, amit a bizottság fantasztikus eszközökkel elvégzett, mi meg nem akarjuk ezeket az eszközöket átvenni, és megfelelően alkalmazni. Szerettem volna ezt is viszont látni. Egy kicsit vé- tartózkodnék attól, hogy egy ilyen általános gyanú fogjon el minket a- azzal, hogy arról, hogy a pénzzel mi történik. Ez nem igazolható. Az egyik legnagyobb eredményünk az, hogy velünk együtt határozzák meg a pénzemeléseket, a pénzek kifizetések emelését, úgy gondolom most egy olyan elem, ami nem, amit nem lenne szabad megkérdőjelezni. Nem szabad, hogy most általános gyanút keltsünk mi magunk arról, hogy mennyire megfelelő a pénzekkel való bánásmód, vagy a mi munkánk. Nem akarom. Nem is akarom ebben viszont látni ezt a gondolatot. Eh, a másik meg, hogy képviselőként miért vagyok én támogatott. Legyünk büszkék arra, hogy nyilvánosságra hozzuk a támogatásokat. Én öm, képviselői díjat kapok, megjegyzem a német Bundestagban ugyanez a helyzet, szeretném tudni, hogy miért van itt ez benne. Ez azt jelenti, hogy a titkárság pótlékot, ö, eh, hogy a, a, a bizottságnak meg kell nyilvánosságra kell hozni azt, hogy a titkárságnak, hogy én mennyit fizetek az alkalmazottaimnak, vagy, vagy nem értem. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez egy eh, elég bátor követelés itt, hogy ez itt legyen, mert eh, hogyha én támogatott vagyok, akkor minden EU alkalmazott eh, támogatásban részesül, de hát nem biztos, vagyok biztos abban, hogy jó lenne ezt ilyen fényben beállítani úgy gondolom, hogy fontos lenne az is, hogy az ilyen jelentéseknél együttműködés legyen. A 40, 84 ezer euróval euróról kezdünk el vitatkozni, és az az igazság, hogy mindig a kicsi összegek a legveszélyesebbek. Hadd mondjam azt el, hogy a klasszikus kérdések klasszikus költségvetési kérdések tehát hiányoznak, és jó lenne, ha ezekkel kiegészíteni még. Herzog asszony, parancsoljon! Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. A szocialisták árnyék jelentéstevője vagyok, úgyhogy szeretnék Stász úrnak köszönetet mondani, és természetesen a többi árnyéknak is, mert nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát közösen előreléptünk, jó eredményeket értünk el, és ezzel a mentesítéssel kapcsolatban jó szöveget hoztunk létre. Azzal kezdeném, hogy a szocialisták nevében üdvözöljük azt a kezdeményezést Stász úr részéről, hogy az öt éves tervezést próbáljuk megvalósítani. Úgy véljük, hogy ez jó megközelítés. Tehát azt kell néznünk, hogy hova szeretnénk eljutni ez alatt a mandátum alatt, ez alatt az öt év alatt. Ez a mentesítési eljárás, ez véleményünk szerint valóban jó, így a megfelelő célokat a következő öt évre ki tudjuk tűzni, tehát üdvözlöm ezt a megközelítést. Az is fontos, hogy a jobb átláthatóság, a jobb hatékonyság és a nagyobb sikeresség irányába mozduljunk el, ez mindannyiunk szempontjából fontos. A szocialista frakció tehát üdvözli ezt a jelentést. Vannak olyan témakörök, ahol van még helye vitának, többek között a parlament emberi erőforrásainak és pénzügyi erőforrásainak a kihasználása. Itt egy kicsit nagyobb egyensúlyt kellene teremteni a jövőben. Egyébként a legfontosabb téma a belső audit, a belső ellenőrzés. Szerintem ennek erősebbnek kellene lennie. Ez a legjobb horizontális eszköz, ami minden tekintetben és minden főigazgatóságon valóban javulást hozhat. Szerintem a kockázat felméréssel, a kockázat kezeléssel is többet kellene foglalkoznunk, nekem tehát ez a véleményem, erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Itala úrral és és Greszle képviselővel is egyetértek abban, hogy jobb munkát kellene végeznünk, és jobban kellene hangsúlyt fektetnünk ezekre a kérdésekre. Ami a sportcentrumot illeti, a sportközpontot illeti, ez is része a problémakörnek. Vannak itt olyan pontok a jelentésben, amelyek a frakciókkal állnak kapcsolatban. Itt tettem egy javaslatot, és ezt elfogadta a többi árnyékjelentéstevő. Itt arról van szó, hogy a kincstárnokokkal és a frakció vezetőkkel össze kellene ülnünk, és meg kellene néznünk, hogy ők hogy gondolják, hogy hol kellene változtatni, hol kellene javítani, és hogy milyen lehetőségek vannak a javításra. Szerintem ezt a paragrafust egy kicsit jobban meg lehetne fogalmazni, de eleve örülünk annak, hogy egyáltalán ezt a kérdéskört felvetette mi úgy gondoljuk, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elég erős, de ez nem egyfajta rendőrség, és nem is kell annak lennie, tehát mi nem rendőrködünk itt a parlament fölött. Tulajdonképpen meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és meg kell hagyni a megfelelő szerepkört a parlament belső ellenőrzésének is. Szerintem lehetnek még itt jó módosító javaslatok, amik még jobbá teszik ezt a szöveget, és egyébként pedig a számvevőszéknek is köszönetet kell mondanunk, mert a számvevőszék jelentése is komoly szerepet játszott a munkánkban. Vagyis általánosságban azt hiszem, hogy pozitívnak kell lennünk, mert az elmúlt években nagyon jelentős változások történtek, javulások történtek, többek között az asszisztensek jogállásával kapcsolatban. Szóval nem szabad alábecsülnünk azt, amit eddig elvégeztünk, és hogyha van lehetőség arra, hogy elmondjuk a közvéleménynek, hogy a parlament az elmúlt években igenis elmozdult a jó irányba, akkor ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hogy a jó híreket is kommunikáljuk, ne csak a rossz híreket. Köszönöm szépen! Honorevole Mathieu asszony, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáimhoz hasonlatosan én is szeretnék gratulálni az előadónak ezért a nagyszerű munkáért. Nagyon eredeti jelentést tett le az asztalunkra. Két pontra szeretném azonban felhívni a figyelmüket. Az egyik a látogató csoportok problematikája. Évente két látogatói csoportra van jogunk, viszont a látogatók, illetve a csoport vezetőjét a parlament készpénzben fizeti ki. És ez igen komoly problémát vet fel az imidzsünkkel kapcsolatban. Ez sokat árt a parlament átláthatóságának. Nagyon sokat dolgoztunk a parlament imidzsén, és el kell, hogy mondjam, hogy minden egyes látogatói csoport, aki ide látogat, önök is ezt tudják, általában eléggé rosszul élik meg azt, hogy készpénzben fizetjük ki a csoport vezetőjét. A fizetésnek egy részét de csupán csak egy részét utaljuk át egy számlára, míg a másik részét, tehát készpénzben fizetjük ki a ö, vezetőnek. Jó magam Vózs megyében lakom, és a csoportok, csoportjaimat mindig Strasbourgban fogad, fogadom. A látogatók pénzügyi támogatást kapnak, tehát a költségeiket visszatérítjük. Viszont sokkal nagyobb keret áll rendelkezésre, mint amennyit valóban kifizetnünk. És igen komoly problémákat vet ez fel. a látogatók általában örülnek a látogatásnak, viszont a pénzügyi problémák miatt igen rossz tapasztalatokkal térnek haza. Tehát jó lenne, hogyha számla alapján térítenénk vissza a költségeket, tehát a busz, illetve az étkezési költségeket térítenénk meg, hogyha ebből marad valamilyen költség, akkor ezt elvileg vissza kellene, hogy kapja a parlament, viszont jelenleg nem kapja ezt vissza. Fel lehetne venni még további hivatalnokokat. A közelben lakó ö, képviselők számára a ö, látogatók meghívása kevesebbe kerül, mint azoknak, akik távolabbról hívnak látogatóknak, látogatókat, ezt a különbséget is talán ki lehetne egyenlítenem. Hát azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ezt is megemlítenénk valahol a jelentésben, hiszen ez a parlament imidzsének komoly károkat okoz. Hiszen nem jó, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek, készpénzzel a zsebükben távoznak tőlünk, hiszen ez várt az imidzsünknek. Dajcs úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Én magam is szeretném elismerésemet kifejezni Stász alelnök úrnak ez a e, kiváló jelentéshez, és ha megengedik, akkor röviden öt észrevételemet szeretném önökkel e, megosztani. Elsőként, ugye rengeteget beszélünk valamennyi mentesítési előterjesztés, javaslat, jelentés kapcsán az átláthatóság kérdéséről. Nagyon helyesen. Én e, kellő szerénységgel azt javasolnám, hogy jó példával járjunk elől, ott nem ülök, itt ülök. E, a, az Európai Unió 27 tagországában 27 nemzeti parlament működik. Érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy a nemzeti parlamentek működésének átláthatósága szempontjából mi a legjobb gyakorlat, mi a best practice és ami az európai unión belül bármely nemzeti parlament működésének az átláthatóságát illetően egy működő az adott ország politikai közvéleménye számára elfogadott gyakorlat azt próbáljuk meg az európai parlament működésébe is át, átültetni. nem gondolom tehát hogy ahogy szokták mondani mifelénk magyarországon a langyos vizet kéne föltalálni a langyos vz egy egyszerű műfaj a hideg víz és a meleg víz megfelelő összekeveréséből jön létre. Ha bármely Európai Uniós nemzeti parlamentnek van az átláthatóság szempontjából jó gyakorlata, akkor azt próbáljuk az Európai Parlamentben is érvényesíteni. E, másodszorban én nagyon nagy örömmel hallom a konkrét észrevételeket. Úgy gondolom, hogy ez felhatalmazást ad mindannyiunknak, hogy kedvenc e, szívügyünknek, kicsit önkritikusabban fogalmazva mániánknak itt a bizottsági ülésen is hangot adjunk. Én is szeretnék néhány mániámnak hangot adni. Mindig nagy örömmel olvasom azokat a környezetvédelmi megfontolásból megfogalmazott javaslatokat, amelyek a különböző anyagok, előterjesztések, tájékoztatók papír alapon való kinyomtatása ellen szólnak. Nagyon helyesen. Most azt javaslom, hogy nézzünk körbe most a teremben hogy mennyi papír fekszik az asztalon. Gigantikus mennyiségű pénzt költünk, nagyon helyesen, az Európai Parlament eh, informatikai rendszerének a gyarapítására, és ehhez képest, hogyha az ember egy óvatlan pillanatban ráejti a mai bizottsági ülésre kapott előterjesztési anyagot a lábára, akkor az eltörik. Nem gondolom, és nézzük meg, hogy hányan, nyilvánvalóan más fontos közfeladatuk teljesítése kapcsán nem tudnak most itt lenni, de ez a négy öt kötetes előterjesztés azért ott szerepel az asztalukon. Tehát én megint azt tudom mondani, hogy, hogy szép szép, hogy az összes előterjesztésben leírjuk, hogy mennyire fontosak ezek a környezetvédelmi szempontok, de ehhez képest a Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága, amikor egy ilyen jelentést tárgyal, akkor hát képviselőnként, vagy meghívottanként, vagy jelenlévőként pár kilónyi anyag szerepel a, a, az asztalon. Nagyon nagy örömmel olvastam a jelentésben, E, azt a szándékot, hogy lévén az Európai Parlament is nagyon nagy mértékben és helyesen rendel meg szakmai tanulmányokat. Legyen már végre egy olyan hely, ahol a különböző Európai Uniós intézmények által megrendelt és nyilvánosan hozzáférhető tanulmányokat egy helyen el lehetne érni például a párhuzamosságokat ebből a szempontból ki lehetne szűrni. Szerintem, hogyha ez a rendszer létrejön, akkor visszamenőleg rá fogunk jönni, hogy milyen sok pénzt költöttek el párhuzamos, adott esetben ugyanazzal a kérdéssel foglalkozó, még a végén az kiderül, hogy ugyanazok által megírt, csak más intézményekhez megírt tanulmányok elkészítésére harmadikként én mélyen egyetértek Gressle asszonynal abból a szempontból, hogy az előterjesztésben klasszikus költségvetési kérdéseket is e, érinteni kéne. Ha megengedik, én e, ehhez képest e, nem kívánva megismételni mindazt, amit ő elmondott, nem szeretném nyújtani a mondandómat. Egy dolgot viszont hiányolok a, a, a jelentésből, ez pedig annak a kérdésnek a pontosabb megfogalmazása, ami valamennyi választott testület költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos alapvető kérdés. Ez pedig az, hogy, a költségveti, hogy egy parlament, egy önkormányzat, egy regionális képviselőtestületnek is a gazdálkodására vonatkozó döntéseket egyrészt olyan emberek hozzák meg, akiket megválasztottak, tehát politikai felelősséggel rendelkeznek, illetve olyan emberek is hoznak az adott intézmény apparátusában a költségvetésre vonatkozó döntéseket, akik alkalmazottak, köztisztviselők a helyzet akkor jól működő hogyha világosan vannak elhatárolva a hatáskörök és világosan lehet azt tudni hogy mely döntések meghozataláért felelősek a választott képviselők a politikusok és mely döntések meghozataláért illetve mely döntések végrehajtásáért felelősek az alkalmazottak. ma én úgy látom hogy a parlamentben ezek a hatáskörök nem pontosan elválasztottak vagy legalábbis a rendszer az túlságosan Eh, bonyolult. És végül, de nem utolsó sorban, megint csak azt javaslom eh, kellő tisztelettel a jelentéstevőnek, hogy, hogy bármilyen kérdésben, amiben idén, tavaly, tavaly előtt különböző uniós intézményeknek, akiknek a mentesítésével foglalkoztunk. A mentesítésben mi ajánlásokat fogalmaztunk meg, javaslatokat fogalmaztunk meg. No, ezeket az ajánlásokat és ezeket a javaslatokat magunkra vonatkozólag kötelezőnek ismerjük el. Tehát azt egy képtelen helyzetnek látnám, hogy mondjuk eh, A, B, C, D bizottsági, tanácsi intézménynek, vagy a bizottságnak, vagy a tanácsnak, vagy bármilyen uniós ügynökségnek megfogalmazunk az ő működésének az átláthatósága, ellenőrizhetősége, pénzügyi gazdálkodásának a szabályszerűségére vonatkozóan ajánlást, de ezt az ajánlást ezt saját magunkon nem kérjük számon. szerintem mi meghatároztuk ezzel a saját magunk igényességének a, a színvonalát. érdemes lenne azt megnézni hogy a parlament működése pénzügyi költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban van e olyan gyakorlat amely gyakorlatot illetően mással szemben adott esetben rigorózusabbak szigorúbbak voltunk mintsem önmagunkkal szemben mert azt gondolom hogy így lehetne azt elkerülni, hogy valaki mással szemben nagyobb elvárásokat fogalmaz meg, mint amilyen elvárásokat önmagára nézve kötelezőnek ismer el. Honorable eh, Van Eyck. Dank voorzitter. Van Hekken úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Elnézést, egy másik ülésről jöttem át, de a, a megjegyzések, amelyeket hallottunk az európai politikai pártokkal és alapítványokkal kapcsolatban, illetve a támogatásokkal kapcsolatban, amelyeket a parlament támogat, a következőket mondanám. Nagyon fontos az átláthatóság, én úgy gondolom, hogy átlátható az eljárás, mondhatok egy példát is. Az Európai Parlament bürója úgy határozott, hogy plusz 6 millió eurót biztosítson az, Európ, egy Európ, az európai politikai pártoknak, anélkül, nem tudom, hogy más rákérdezett erre, tehát anélkül, hogy bármiféle magyarázatot adott volna, egyszerűen azt mondta, hogy érdekeket kell, az érdeklődést fel kell, velteni, kell tenni a politikai választások iránt. Tehát ez egy olyan eljárás volt, amit a politikai pártok, a politikai parlament nem szavazott meg saját politikai családjainak ezt a 6 millió eurót. Ez egy hatalmas összeg. Hogyha a 2004-2008-as időszakot nézzük, akkor pusztán az európai, a, a, az európai politikai pártok 60 millió eurót kapnak. 2010-ben idén összességében a politikai pártok és alapítványok 18 millió eurót kapnak. Két megjegyzésem vagy kérdésem van. A véleményem szerint nem szabad félreértelmeznünk ezt a, a, az összeget. Úgy látom, hogy abszolút ellenőrzés hiány van itt. Óriási összegek az óriási összegeket, amelyeket az Európai Parlament a politikai pártoknak szavazott meg, azok terén jelenleg tulajdonképpen semmiféle ellenőrzés nincsen. Hadd mondjak példát, és felt, néhány képviselőt megkérdeztem arról, hogy 2008-ban, a, ugye a kérdéses évben, a politikai pártok hogyan használták fel a pérteket. Ugye éves audit jelentést kell letenni, mégpedig a, az év követő első hat hónapon belül. Van egy zöld alapítvány, amely ezt az éves jelentést abszolút nem adta le. Tehát nem lehetett ellenőriznie sem a parlamentnek ezt az alapítványt, és senkinek nem tűnt fel, egészen addig, amíg én fel nem tettem eh, képviselőként egy kérdést. Úgy tűnik nekem ebből, hogy az Európai Parlament ugye nagy összegeket eh, adó, határoz meg, illetve szavaz meg, de a valóság, amelyekre mintha lenne ellenőrzés, de a valóságban semmi nem történik. És úgy is gondolom, hogy a jelentések keretében meg kellene azt is kérdeznünk a bizottságból, hogy mennyire alkalmas, lehetséges még az, hogy az európai politikai tártokat, alapítványokat még mindig ilyen jelentős összegekkel támogassuk. 2004-től, hogyha megnézzük a támogatások összegét, exponenciális a, a növekedés, és nem találok én erre semmi észszerű magyarázatot. Köszönöm. Ja, vielen Dank als Köszönöm szépen. Új vagyok a szakbizottságban, és ezért nem szeretném. Szeretnék ellenállni annak a csábításnak, hogy különböző apró konkrétumokra kérdezzek rá, és a nagy képet szem előtt éveszem. Két dologról szeretnék szólni. Egyrészt a jelentésben azt olvastam, hogy az azbest építőanyagokban meglévő kérdését ezen épületben még mindig nem sikerült tisztázni. Többé-kevésbé, vagy nagyjából ezt rendezték, de hadd idézzem azt az egy mondatot, amely azt mondja, hogy alapvetően azt jelzi, hogy semmiféle közvetlen veszélyt nem jelentenek a fennmaradó azbesztelemek, ami azonban azt jelenti, hogy még újra felmerülhet. Erre vonatkozóan szeretnék eh, információt kapni, mert ez egy igen súlyos probléma a többi mellett, amit én azonban nem tartok olyan lényegesnek például, amiket az előttem szóló említett. De úgy gondolom, hogy a képviselők és az alkalmazottak egészsége szempontjából ez rendkívül fontos. Az európai intézmények alkalmazottainak egészsége miatt kérek választ erre. A másik dolog pedig részleasszony, amit mondott, számomra új volt a definíció, és nagyon jónak tartottam, hogy felvetette ezt a kérdést. Valóban legyünk óvatosak, hogy a parlamentet kitegyük annak, hogy az alkalmazottak habitusa vezérelje, határozza meg, vagy felfogásai az asszisztensek jogállására vonatkozó kérdés, amelynek például a parlament nem örült annyira, egy jó példa erre. Az utolsó dolog a látogatói csoportok. Mindannyiunknak fontos, nem feltétlen szükséges az, hogy az alkalmazottak KP-ban, KP-t borítékban vigyenek magukkal. Régóta már úgy tudom, hogy mód van arra, hogy át is lehet utalni az összegeket, és ez átlátható talán az igazgatásnak foglalkozni kellene azzal, hogy a munkatársakat hogyan lehet arra képezni, hogy ezeket a dolgokat elvégezze. Valóban fatális dolog lenne vastag borítékokkal szaladgálni, de erre nincs szükség. Köszönöm szépen. Szármász urat szeretném megkérdezni, hogy a számvevőszék részéről kíván-e hozzászólni. Euh, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de... Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Stász úr jelentésével kapcsolatban nincsen különösebb megjegyzésem, egyébként ez nagy ihletet adott nekünk ez a jelentés. Tulajdonképpen csak azt szeretném elmondani, hogy ez a három kérdés, amit Stász úr feltesz a jelentésében, vagyis hogy mennyire kimerítő az éves tevékenységi jelentés a parlament főigazgatóival kapcsolatban, és hogy mi a frakciók költségeinek elszámolása, és a közbeszerzési eljárások, tehát ebben a három témában, ebben az évben komoly tanulmányt készítettünk, és 2009-re nézve a megállapításainkat nyilvánosságra is hozzuk majd ebben a dokumentumban. Rendben van, köszönöm szépen, és Stász alelnök úrnak köszönjük szépen a munkát. Nagyon nagyra értékeljük azt a tevékenységet, amit elvégzett. Jól elkészített munka, nagyon részletes jelentés ez több nagyon fontos pontra is kitért, a nagyobb összegekre, arra, hogy komolyabb átláthatóságra van szükség, aztán itt vannak a közbeszerzési eljárások, és itt van az ingatlan politika is, az épületekre költött pénzzel, igen, komolyan el kell számolnunk. És azt se feledjük el, hogy a Strasburgi plenáris teremben nem is olyan régen beomlott a plafon. Úgyhogy mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy az ingatlan költekezésünkön mit lehetne változtatni. És hát Strasburggal kapcsolatban nem csak az épületet kell figyelembe venni, hanem az ingázást Strasbourg és Brüsszel között. Nagyon sok országból kétszer-háromszor kell átszállni, hogy valaki eljusson Strasbourgba, úgyhogy maga az utazás is nagyon komoly probléma. Kicsit le vagyunk maradva, úgyhogy lépjünk is tovább a napirendben. Köszönjük szépen Stász úrnak az eddigi munkát. A következő napirendi pontunk általános költségvetés bíróság, számvevőszék, gazdasági és szociális bizottság, régiók bizottsága. Úgyhogy gyorsan menjünk át ezeken a témákon. Nem, nem, elnök úr, nem akarom húzni az időt, de tudom, hogy szorít az idő, de voltak kérdések, megjegyzések. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzésekért. Feltételezem, hogy a módosításokat beküldik nekem, és akkor majd megnézzük, hogy hogyan lehet megfogalmazni. Kreszle asszony megjegyzése a Költségvetési Bizottsághoz való kapcsolódás valóban fontos. Én készen vagyok mindenre. Egy dolgot elfelejtettem. Herzog asszony joggal jelezte, hogy megállapodtak az előadók, meg az árnyék előadók, hogy Hege úr megjegyzésére vonatkozóan a frakciók, politikai pártok, alapítványok támogatását egy teljes képben meg kell néznünk, és megtárgyalnunk azokkal a felelősekkel, akik a frakcióknak a pénztárnokai. kincstárnokokkal együtt, ezt meg is fogjuk tehát tenni. Hogyha elolvassák, vagy alaposan olvassák a 98-tól 125-ös bekezdésig a jelentésemet, akkor láthatják, hogy igen kritikusan fogalmazok a pénzügyi források frakcióknak, adá, frakcióknak juttatásáról, politikai pártoknak és alapítványoknak való adásáról, bár a bíró erről a vitáról még nem határozott, még nincs a végén, úgy gondolom, hogy javulás várható. Hadd mondjam azonban még azt is el, hogy néhány téves dolgot is mondott, például ez a 6 millió, amit a, nem a politikai, európai politikai pártok kapták, hanem a frakciók. A politikai pártok ellenőrzésével kapcsolatban pedig európai politikai pártokéval meg kell, hogy mondjam, hogyha megnézem, hogy egy európai politikai pártot hogyan lehet ellenőrizni szemben mondjuk például a nemzetiekkel, mint nálunk, akkor igazából úgy gondolom, hogy a, a plusz az az európai párt mellett van. A számvevőszék több ellenőrzést is vége, végzett, és erről szól egy jelentés is, ha gondolja, át tudom adni. De ahol szigorítani lehet, nos, ha szükség van rá, akkor azt meg kell tenni. De a zöld alapítvány, amit mondott, arról például én nem tudtam. Én vagy, de ha igaza van, akkor én leszek az első, aki azt mondja, hogy persze ez nem az én alapítványom, de a saját zöld alapítványommal, illetve a pártomhoz tartozó zöld alapítványnál ugyanígy ezt meg kell tenni, nincs, nem szabad különbséget tenni a pártok között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony. Köszönöm szépen az, az ingatlan politikáról, elnök úr, mivel a Költségvetési Bizottságban erről jelentést is írok. A jövőben az ingatlan épületpolitikát az Európai Parlamenttel fogják egyeztetni, ezt hallottuk a bizottságtól, és egy teljes nagy kérdéslista van már amelyet a tervezéseket megelőzően fogunk megkapni, hogy mikor, milyen pályázatot írnak ki, és Bart Stász kérdése is, kérdésére is választ kapunk, hogy miért választanak olyan eljárást, amiről tárgyalás folyik, miért van pályáztatás, mikor, miért nincsen. Aztán van még egy dolog, hogy a, a részletesen megkapjuk a válaszokat, például azokra a kérdésekre, amelyeket már korábban az Európai Parlamentben megtárgyaltunk. Jogviszony, tulajdonviszony, ingatlan viszonya, ingatlanok tulajdonviszonyai, mikor, miért, kinek, mi, eh, eh, ki minek a tulajdonosa, akivel lehet együtt eh, dolgozni, mi az együttműködés alapja, szóval olyan 150 kérdésből áll a, álló lista ez, amelyet a jövőben meg kell majd válaszolni, és a folyamatban lévő eljárásoknál is már majd meg kell ezekre válaszolni, nem pedig két hét múltán a határozat meghozatalát után két héttel le, eh, lehet majd csak a parlamenthez ezekkel visszajönni. Úgy gondolom ez is a jobb átláthatósághoz járul hozzá a, az, át, az ingatlan politika átláthatóságáért. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést mi is felkaroltuk, és eh, most alakítjuk ki a bizottsággal, az Európai Parlamenttel, ezt, ezeket a, a szabályokat, nagyon izgalmas az eljárás, meg kell, hogy mondjam. Allora, passiamo all'altro punto di 2000. Rendben van, nagyon örülök, hogy mindenki ilyen pozitív véleményem van. Tehát 2008-as mentesítés egyéb intézmények. Tanácsbíróság, számvevőszék, EGSB, régiók, ombudsman, adatvédelmi biztos, akkor most megadom a szót Czárnecki úrnak, a jelentéstevőnek, parancsoljon. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és bemutathatom ezen jelentéstervezeteket. Köszönöm szépen, tehát a szót is megpróbálom röviden bemutatni a különböző szövegeket. Először is egy általános megjegyzéssel kezdeném, és utána nézzük a különböző intézményeket. Hogyha valaki azt kérdezni tőlem, hogy egyetlen mondatban hogyan tudom összefoglalni az európai intézmények költségvetési politikáját, akkor a következő mondatot mondanám. mindenképpen el kell ismernünk a számvevőszék munkáját, illetve az Európai Bíróság munkáját, el kell ismernünk az EGSB munkáját, a Régiók Bizottságának munkáját, az Ombudsman munkáját, illetve az Adatvédelmi Biztos munkáját. Tehát, hogyha megkérdeznék, hogy hogyan működnek ezek az intézmények, akkor először is azt mondanám, hogy igenis elismeréssel tartozunk ezeknek az intézményeknek. Ami a bíróságot illeti, itt voltak problémák a tendereztetési eljárással, és konkrétan a belső ellenőrzéssel, a belső audittal. Ugyanakkor a belső ellenőrzés eredménye pozitív volt. A másik hat európai intézménnyel ellentétben, amiket az imént felsoroltam, ami a tanácsot illeti, tehát a tanácsot most elkülöníteném, nem az én feladatom az, hogy itt megzavarjam az intézményi vizeket, és valamilyen intézmény közi krízist intézzek elő, hiszen az Európai Uniónak éppen, hogy egységességre van szüksége, méghozzá jobban, mint valaha. Ami egyértelmű az az, hogy az Európai Parlament valódi és konkrét válaszokat követel a tanácstól, kézzelfogható együttműködést várunk el tőlük. Ez a kézzelfogható együttműködés ugye működik a többi más európai intézménnyel, és ezt várjuk el a tanácstól is. A tanács tulajdonképpen nem mutatott be tevékenységi jelentést az összes többi európai intézménnyel ellentétben. A tanács mindig arra hivatkozik, hogy hát létezik közöttünk egy gentleman's agreement, ezt használják mindig ürügyként, de hát ez a gentleman's agreement valamikor a 70-es években 40 éve született meg, amikor a világ teljesen másképp működött, és az intézményi kontextus is egészen másmilyen volt. Tehát ez a Gentleman's Agreement a 60-as évek végének, 70-es évek elejének realitását tükrözte. Akkor egészen másképp működött az Unió, sokkal kevesebb tagország volt, és sokkal kevesebb intézménnyel és kevesebb funkcionáriussal kellett itt együttműködni. Úgyhogy ez a Gentleman's Agreement már a 40. életévébe lépett, és itt az ideje, hogy bizonyos dolgokon változtassunk. A tanács egyébként nagyon sokszor nem csak erre a Gentleman's Agreementre hivatkozik, hanem arra is, hogy nincsenek meg a megfelelő költségvetési és pénzügyi szabályok, de ez megint csak nem ok, hanem ürügy arra, hogy ne juttassák el hozzánk a megfelelő információt a tanács költségvetési politikájával kapcsolatban. a tanácsnak partnernak kellene tekinteni az Európai Parlamentet, és el kellene juttatni nekünk minden információt. Tehát alapvetően a tanács és a parlament nem ellenfelek, nem versenytársak, hanem partnerek. Úgyhogy várjuk, hogy a tanács képviselőivel és az elnökséggel megfelelő módon összetudjunk ülni, de hát, mint ahogy a rómaiak is mondták, nincs új a nap alatt, tehát ugyanaz a helyzet, amin már keresztül mentünk az elmúlt évben, években is. A tanács, mint egy boxoló, megjelenik a ring egyik sarkában, és ütéseket osztogat a parlamentnek. Hát sajnos a mi elvárásaink egészen mások a parlament és a tanács együttműködésével kapcsolatban. Legalább a minimum minimumra kellene törekednünk, hogy megint egy latin mondást idézzek. Tehát a tanácssal legalábbis valami minimumban meg kellene egyeznünk. A tanács jó lenne, hogyha előrehaladási jelentést adnak ki, vagy nem előrehaladási jelentést, hogyha nem történt semmi. A következő minden olyan elszámoltathatósági kérdés, ami nem költségvetési kérdés, de mégis a tanács belső auditjának eredménye. A tanács jó lenne, hogyha megvizsgálná ezeket az ajánlásokat, és a tanács belső ellenőreinek a az ajánlásait figyelembe venné akkor, amikor adminisztratív jellegű döntéshozatalra kerül sor. A különböző költségvetési kérdéseknek lehet ugye különböző jogalapja, de mindig a megfelelő jogalapnak kell megfelelni. A második kérdés, hogy a 60-as cikk 7-es bekezdésének értelmében éves jelentést kellene készíteni a pénzügyi tervezetnek megfelelően. Tehát ez megint egy olyan jelentés, amit minden más intézmény elvégez, kivéve a tanács. végezetül pedig teljes átláthatóságot, tisztaságot várunk el a tanácstól, hogyha valamilyen költségvetési átcsoportosítás történik. Tehát, hogyha a pénzügyi forrásaink átcsoportosításra kerülnek, akkor ennek megfelelő érveléssel kell megtörténnie, és amennyiben valamelyik parlamenti szakbizottság írásbeli kérdést nyújt be, akkor erre írásbeli választ várunk a tanácstól. Összességében ez azt jelenti, hogy nagyobb nyitottságot várunk a tanácstól. Az is elképzelhető, hogy szóbeli válaszadásra van szükség, és természetesen olyan esetek is vannak, amikor ugyan kapunk írásbeli választ, de ezek nem kielégítőek, akkor ezeket tovább kell pontosítani. Az összes intézmény közül kiemeltem a tanácsot, és a tanácsra külön fókuszáltam. Gondolom, hogy ez egyébként az itt jelenlévő kollégákat nem lepi meg. Vannak itt olyan kollégák is, akik több tapasztalattal rendelkeznek, mint én. Ők is nagyon jól tudják, hogy mi a helyzet a tanácssal. Múltbéli tapasztalataink körülbelül ugyanilyenek voltak a tanácssal, és hát sajnos nem változott a helyzet. Most engedjék meg, hogy néhány szóban kitérjek a többi általam említett intézményre is. Bíróság. A bíróság tekintetében teljes mértékben egyetértek a számvevőszék véleményével. Ez a vélemény egyébként azt javasolja, hogy a bíróság hatékonyabbá kell, hogy tegye a tendereztetési pályáztatási eljárásait. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a bíróság egy külön belső audit egységet hozott létre, és ez értékelendő. Egyébként a szembevőszék irányába ez akár azt is jelenthetné, vagy azt is kommunikálhatná, hogy minden a legnagyobb rendben van, de én azért elmondanám, hogy a munka hatékonyságán még lehetne javítani. Nézzük meg, hogy hogyan. Mondjuk sokkal racionálisabb, gyakorlatiasabb struktúrákat kellene létrehozni. A humán erőforrás menedzsmentet is lehetne javítani, és az én véleményem szerint bizonyos állásfoglalások a számvevőszéknél kettős munkát jelentenek, átfedéseket mutatnak, úgyhogy itt is sokkal hatékonyabbá lehetne tenni a munkát. Ami a Gazdasági és Szociális Bizottságot illeti, itt nincsen szükség külön megjegyzésekre, sem az EGSZB-nél, sem a régiók bizottságánál, úgyhogy ezeken át is ugranék, de annyit azért elmondanék, hogy az adminisztratív együttműködéssel kapcsolatos szöveget remekül hajtja végre az EGSB és a Régiók Bizottsága. Ez volt a két aláíró fél az adminisztratív együttműködéssel kapcsolatban. Azt a javaslatot is szeretném még hangsúlyozni, hogy a régiók bizottságának tagjai tegyenek megfelelő pénzügyi nyilatkozatot, költségvetési nyilatkozatot, és hogy legyen vagyonnyilatkozatuk is, mint ahogy ez a parlamenti képviselőknél is létezik. Hát nem tudom, hogy ebben a tekintetben miért kellene másképp kezelni a régiók bizottságának vagy az EGSB-nek a küldötteit, mint a parlamenti képviselőket. Úgyhogy jó lenne, hogyha ők is vagyonnyilatkozatot készítenének. Ez nagyon fontos az EU szempontjából és az adófizetők szempontjából is. És hát az adófizetők pénzének elköltésében nyilván ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljen egy RB képviselő, egy EGSB képviselő, mint egy parlamenti képviselő. Akkor most nézzük az Európai Ombudsmant. Itt tulajdonképpen nincsenek különleges megjegyzéseim, azonban egy tendenciára szeretném felhívni a figyelmet. A tendencia a következő. Az ombudsmani intézmény folyamatosan nő, nő a bürokrácia, és 31 személy helyett most már 57-en dolgoznak itt, tehát a posztok száma jelentősen megnövekedett. Hát ezt végül is lehetne indokolni azzal, hogy az ombudsmanhoz egyre több panasz érkezik be, de hát meg kell néznünk, hogy a panaszok növekedésének aránya megfelele a személyzeti növekedéssel. Amennyiben igen, akkor ez végül is uh, érthető. Aztán nézzük az Európai Adatvédelmi Biztost. Itt nagyon pozitív változásokat tapasztaltunk, mert mind költségvetési, mind emberi erőforrás szempontjából a menedzsment javult, konszolidálódott. A belső ellenőrzési rendszert is felgyorsították és javították. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Úgy tűnik, hogy van azért itt még egy komoly probléma Valószínűleg nem lesz ebből óriási válság, de még egyszer visszatérnék a tanácsra, igenis problémák vannak a tanácssal. nem új keletű probléma ez, tulajdonképpen az a helyzet ismétlődik meg, az a probléma ismétlődik meg, ami már előállt egy éve vagy két éve is. A tanácstól azt a megközelítést várnánk, hogy társként kezeljen minket, partnerként kezeljen minket, de sajnos ez sokszor nem úgy történik, versenytársként, sőt, ellenfélként kezel minket a tanács. Úgyhogy azt mondanám, hogy a tanács ügyét válasszuk le, mert itt még várunk válaszokat a tanácstól. Az igazat megvalva forradalmi változtatásra nem számíthatunk, de legalább azt, hogy az európai adófizetőket meg tudjuk nyugtatni. Köszönöm szépen, Szondegárt kolléga következik. Köszönöm szépen. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy egyetértek a jelentésekkel és a jelentéstevő bemutatójával de van még néhány megjegyzés, amit szeretnék elmondani. Az első fontos dolog az, hogy a dokumentum kezdetén, a dokumentum elején utalunk arra a dokumentumra, amit 2009. novemberében fogadtunk el, méghozzá nagy többséggel ebben a házban. Ez tulajdonképpen a jelenlegi szövegnek az alapja, annak a szövegnek az alapja, amit most tárgyalunk. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a négyes és ötös és hatos pontokban a Gentleman's Agreementre, a kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásra történik utalás. Az elmúlt évben egyébként, mintha úgy döntöttünk volna, hogy nem kell ezzel a Gentleman's Agreement-tel foglalkozni. Mert tulajdonképpen mi is volt ez a megállapodás? Egyáltalán tudja valaki, hogy miről van szó? megpróbáltunk egy írásos dokumentumot kapni ezzel a Gentleman's agreement kapcsolatban, de ez nem sikerült. Úgyhogy azt mondanám, hogy mint ahogy a jövő évben, illetve mint ahogy a múlt évben már úgy döntöttünk, hogy nem erre a Gentleman's Agreementre fogjuk alapozni a munkánkat, akkor ne is tegyük azt. Jó lenne, hogyha mindenki ismerné ezt a Gentleman's Agreementet, legalább ezt a jegyzőkönyvben rögzített állásfoglalást el tudnánk olvasni, mert amennyiben ez nincs így, amennyiben ezt nem tudjuk elolvasni, akkor talán egy kicsit fölösleges túlzottan sok időt szánni erre, mert a az elmúlt évben már erre a következtetésre jutottunk. Aztán nézzük a 11-es pontot, a 11. pontban lehet, hogy fordítási probléma van, de az a verzió, amit én olvasok, eléggé gyengécske megfogalmazásra talált. Hogyha megnézzük azokat a kritikákat, amiket a tavalyi évben elmondtunk, akkor arról volt szó, hogy a tanácsot emlékeztetni kell arra, hogy de nem tudom, hogy az emlékeztetés az elége, a magyar verzióban emlékezteti a tanácsot szerepel. Szerintem nem emlékeztetni kellene a tanácsot, hanem rávenni arra, hogy válaszoljon. Lehet, hogy itt egy kicsit erősebben kellene fogalmaznunk, mert számos olyan kérdésünk fölmerült, amire nem kaptunk választ. Voltak olyan esetek, amikor a tanács megkísérelt választ adni, csak a válasz nem volt kielégítő. beszélnünk kell a különböző költségvetési növekedésekről, azokról a különböző szervezetekről, irodákról, amiket létrehoztak, de amiknek nem volt megfelelő a finanszírozása. Hát ezekkel kapcsolatban mind konkrét választ várunk a tanácstól. Aztán, hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt évben, akkor szerintem egy kicsit napra készé kellene tenni az akkor elkészült dokumentumokat. Remélem, hogy a jelentéstevő képes lesz arra, hogy a jelenlegi költségvetésben megtalálja azokat a kézzelfogható példákat, amikre alapozhatunk. A 2007-es évben találtunk természetesen kézzelfogható példákat, óriási összegekről van itt szó, eurómilliókról és milliárdokról, amelyek mondjuk a tolmácsolási költségvetésből, költségvetési sorból átkerültek mondjuk az utazás vagy az operatív költségek kategóriájába, hát jó lenne, hogyha ezekkel kapcsolatban konkrétabb választ kapnánk. A kérdés az, hogy ezek a tendenciák megmaradtak ugyanilyen rossznak 2008-ban, vagy történt némi javulás? Úgyhogy ehhez mindenképpen konkrét példák kellenek, hogy tudjuk, hogy a tanács meghallgatta-e és betartotta-e az ajánlásainkat, vagy sem. Konkrét példák kellnek ahhoz, hogy lássuk, hogy a tavaly felmerült és általunk felvetett problémák még mindig megvannak-e. Hát a tanács képviselője, hogyha itt van, akkor talán itt és most megválaszolhatná ezeket a kérdéseket. A mostani alkalom is tulajdonképpen alkalom lenne arra, hogy egy kicsit szorosabb párbeszédet valósítsunk meg a tanácssal várjuk a tanács részéről, hogy milyen előrelépések történtek, úgyhogy a tanács képviselője jó lenne, hogyha beszámolna erről. Aztán már a következő ülésre előre tekintve azt javasolnám, vagy az elnökünknek, vagy pedig a jelentéstevőnek, hogy egy formális vitára hívja meg a tanács képviselőit. Akkor előkészíthetjük, hogy milyen kérdéseket akarunk feltenni, és hogy milyen válaszokra van szükségünk a tanács részéről. La volevo rassicurare che su questo punto... Köszönöm szépen. Csak szerettem volna azt biztosítani, hogy ne kezdjünk még egyszer abba bele, amit már megtettünk. Nyomon követtük mindazt, amit ön előadóként is ugye mondott. Írtam már a tanácsnak, és egy találkozóban már is állapotunk, Libeli úr. Köszönöm szépen Elnök úr, köszönöm az előadónak. Igen, határozott a jelentés. Nagyon ö, konkrétan megfogalmaz több problémát, és itt az ideje annak, hogy meg is oldjuk ezeket végre. Ha ma nem tesszük meg, amikor a mentesítésekről döntünk, akkor mikor akarjuk megtenni. Most van lehetőségünk rá. Most van lehetőség arra, hogy ezt rendezzük. Itt az ideje végre annak, hogy ezeket a problémákat, kérdéseket megoldjuk. Az Európai Parlament és az Európai Unió ugyanúgy, természetesen nem ugyanolyan, mint 1970-ben sokat változott az idő. Az Európai Parlament és az Európai Unió is egész más mint a 70-es években volt. Ami a Gentleman's Agreement-et illeti, 70-ben jó volt, de ma már, már túrhaladott, nem alkalmazható. Ami a tízes napi rendi ponttal kapcsolatos mentesítést, tehát a tanácsnak adott mentesítésünket illeti, nos ott úgy gondolom, hogy nem, ne adjuk meg a mentesítést. Jó lenne, hogyha végre egyszer ezt a a Gentleman's Agreement-et, amely 1970-ben 70 eh, óta él végre, meg eh, felülvizsgálnánk, átdolgoznánk. A tanács új elnöke óriási összegekről eh, dönt, és nem fogunk tudni beleszólni. Itt van most az esély arra, hogy ezt a kérdést felvessük. Nézzük a számvevőszéket illetve a bíróságot elnézést. Az előadó néhány gyenge pontról is, gyenge pontot is említ. A pályázatok eh, kapcsán valóban kevés idő volt megfelelő információt begyűjteni a jelöltekről, nem volt teljes tehát, és ezt bírálja. Úgy gondolom, hogy a mentesítést ennek ellenére meg lehetne adni, nem hiszem, hogy jó lenne, ha nem így járnánk el, de talán mégiscsak fontos lenne, hogyha megfelelően ellenőriznénk ezt az egész kérdést. Ezt a bizottságunknak meg kell tenni. Számbeőszék. Nos, ezzel kapcsolatban van egy dolog, ami rendkívül fontos, legalábbis nekem. Nem értem, hogy mi az oka annak, hogy miért nem megfelelő az eljárás, a hozzáállás, a számvevőszék hozzáállása, akkor, amikor a jelentését először a sajtónak, és utána, és csak azt követően adja át a parlamentnek. Ez elfogadhatatlan. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eh, szükség lenne arra, hogy néhány eh, formális eh, elemet korrigáljunk. Végül is arról van szó, hogy mi hogyan tudunk ebben részt venni. Mi vagyunk az európai állampolgárok és az európai polgárok képviselői, a népképviselet. Ezért megint csak most van el a, jött el a pillanat arra, hogy ezt helyrehozzuk. Az előadónak igaza van akkor, amikor azt kéri, hogy a számvevőszék pénzügyi érdekeire vonatkozó jelentést is itt megemlítsük. Még akkor is, hogyha a, még akkor is, amikor a számvevőszék alkalmazási tra- stratégiájáról van szó. Aztán a Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetéseit egész rövid lehetek. Ők választott képviselők, és a pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozat, ezért itt igenis szükséges. A, az Európai Ombudsman több homályos pont van még, ahogy az előadó is említette, de nincsen semmiféle kétség, itt a mentesítést megadhatjuk. Hasonlóan az Európai Adatvédelmi Biztoshoz. Végül pedig, hadd ismételjem meg, elnök úr, azt, amit az elején mondtam. Itt az idő, most van a megfelelő pillanat arra, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat. Ha ma nem tesszük meg, akkor nem tudom, mikor tehetjük. Most kell megtenni. Ez a kötelességünk. Tisztázni kell olyan kérdéseket, pontokat, amelyeket mindenki fontosnak tart. Köszönöm az előadónak a munkáját, köszönöm a teljesen egyértelmű megfogalmazást. Kemény, de hatékony. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek. Köszönöm. Vájle asszony. Ja, ich möchte auch den Bericht én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, támogatom őt kritikájában. Támogatom azt is, amit az előttem szólók mondtak. Én nem tartom olyan keménynek, sokkal inkább diplomatikusnak azt, ahogy a kritikáját megfogalmazta, de meglep, még egyszer mondom, hiszen új vagyok a házban, meglep, hogy a tanács felé megfogalmazott kritika nem új, sőt minden évben ugyanaz. A pályázati kiírások, illetve pályázatok odaítélésében való hibákat nem lehet megbocsájtani azért, mert ismeret hiányai voltak. Nem, hát a tanács az kell, hogy szolgáljon a többi intézmény és a tagállamok közhatalma, illetve az intézmények számára. Nem szabad, hogy hibázzon a, a közbeszerzési eljárásokban. Csodálkoztam azon is, hogy a plenárison az első vitán a tanács megint nem volt jelen. Ismerem, a, bocsánat, a tanácsot a többi bizottságban konstruktív partnerként ismertem meg a törvényalkotás során, és az egyeztetési eljárásban is célorientált eredményre törekszik, úgyhogy nagyon meglep, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnál egészen más a helyzet. Talán a német közmondás lehet itt ígérni, a pénznek semmi köze a barátsághoz. Lehet, hogy Lisszabon után tényleg itt meg kell ezt most gondoljuk. A, azonban az az időszak, amiről beszélünk, az Lisszabon előtt van. A tanács továbbra is olyan megbízásokat kap, amelyek nem így voltak megfogalmazva, úgyhogy nagyon fontos, hogy a tanács is ahhoz tartsa magát, amit itt a szakbizottságunkban megszoktunk a többi intézménytől is. Az előadó által felvetett kérdéseket nagyon érdekesnek tartom, és fontos, hogy ezekre válaszoljon is a tanács. Az átláthatatlan eljárások, a laza felfogás, a parlamenti megbeszélésekről való távolmaradás. Nos, ezek a kérdések, ezeknek, ezeknek véget kell vetni, és egyértelműen el kell mondjuk, hogy új korszakot nyitottunk Lisszabon, Lisszabon után, és ez a tanácsra is vonatkozik. Végül pedig az előadótól azt kérem, hogy az árnyék előadók üljenek össze négy vagy tíz szem között, hogy ezt újra megbeszélhessük. Köszönöm. Honorable Gressler. Greszle asszony. Igen, köszönöm szépen. Az előadótól kérdezem, hogy hol tartunk a tanácssal? A, itt vannak a kérdések, de még nem kaptunk a tanácstól választ. A weboldalon sem, úgyhogy ezt szeretném még egyszer megkérdezni. Sor került-e erre a bizonyos ebédre a tanácssal? Mi történt az eljárás során? Titokban azt remélem persze, hogy egy kicsit már a, legutóbbi találkozót követően előrébb jutottunk, de ha nem, akkor valóban meg kell fontoljuk, hogy mit tegyünk. Szeretném a figyelmet arra is ráirányítani, hogy a tanács a mente, tanácsnál a mentesítési eljárás keretében a tanács elnökét is a tanács elnökének is ide kell jönni, tulajdonképpen ugye van már tanácsnak elnöke, aki kvázi illegalitásban működik, mert még nem hallottunk róla semmit, nem is találkoztunk vele. Ez a bizottságnak szóló kérdésem tulajdonképpen, hogy miért, egy, van egy kérdése, mint mondtam az előbb a, az előadónak, ami pedig az adatvédelmi biztost és az ombudsmant illeti. Nos, ezzel kapcsolatban feltűnt, hogy jelentősen növekedtek a forrásai, de volt egy ilyen csendes emelkedés is. Talán kérni kellene, hogy adjanak áttekintést arról, hogy hogyan hozható ez össze a feladatokkal. Mert hogy ugye tízezer levelet küldött ki az ombudsman Európa szerte, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban munka is volt, ezekre azért figyelni kell. A számvevőszéknél a jelentés ugye a, megemlíti, hogy a pénzügyi érdekekről még mindig nincsen be, jelentésük. Ezt a kérdést már a meghallgatásnál is felvetettük, a pénzügyi nyilatkozatok kérdését, de meg kell, hogy kap, ugye meg kell, hogy kapjuk ezt a jelentést, az interneten rajta van, ennyi átláthatóságra azért szükség van. Aztán, hogy a tanácsa való együttműködés együttműködés lehet-e valamilyen formában ellenőrizni? Thank you, Chairman. I will refer Köszönöm szépen. Igen, én is a tanácssal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mert hogyha megnézzük a jelentést, illetve jelentéseket, amiket Csárnecki úr elkészített, akkor azt látjuk, hogy a legaggasztóbb a helyzet a tanács kapcsán. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a tanácssal kapcsolatos mentesítést elhalasztottuk a tavalyi évben, és én a végén is elleneztem ezt egyébként, de végül csak novemberben került sor a mentesítés megadására. Úgyhogy nagyon örülök Csárnecki úr jelentésének, és még így is egy kicsit túl lazának és megengedőnek találom ezt. A 11-es pontban nem arról van szó, hogy kérdéseket teszünk fel, és emlékeztetjük a tanácsot erre meg arra, hanem arról van szó, hogy amikor mi megadtuk a mentesítést, akkor konkrét dolgokat kértünk, és hogy azt kell megnéznünk, hogy ezek teljesültek-e vagy sem. Először is nézzük a költségvetésen kívüli számlák lezárását. Akarom a választ, követelem a választ, és meg akarom tudni, hogy a tanács azokat a feltételeket, amiket mi a mentesítés megadásához kötöttünk, teljesíti-e vagy sem. Ugye novemberben adtuk meg végül a mentesítést azzal a feltétellel, hogy minden kitételnek megfelel a tanács. Úgyhogy itt szerintem nem kérni kell, vagy kérdezni kell, vagy üléseket kell szervezni, hanem egyszerűen meg kell nézni, hogy az általunk kért témákat betartotta-e a tanács, vagy sem. Úgyhogy egyetértek azokkal a kollégákkal, hogy most már lépni kell, és most már nem várhatunk tovább. Ayala eh, asszony. Eh, en el caso del Consejo, que nos vuelve a pasar lo mismo, pero el año pasado recuerdo perfectamente. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van a, az előadó felé. A tavalyi eljárás a tanácsal tulajdonképpen nagyon jó volt. A felelősök, akik akkor a bizottságban voltak, azok ma, között maga a főtitkár volt nem tudom, hogy a főtitkár most visszajön-e, vagy egy politikai felelős, vagy az igazgatástól valaki. A főtitkár kellene, hogy jöjjön, és meg kellene próbálni a véleményét meghallgatni, az állásfoglalását, hogy megfelelő legyen a, a partner, a, a vitapartnerünk, ne olyannal kelljen beszélnünk, aki vel nem is akarunk. Tavaly a főtitkár volt, rendben, most pedig ugye úgy van, hogy az összes kérdésünket elküldjük, talán az előadó meg tudja mondani, hogy mikor fogjuk elküldeni, mi van benne, és akkor mindannyian itt a bizottságból ezt aláírhatnánk. És aztán, hogy ki fog a módosításokkal kapcsolatban véleményt mondani. Köszönöm. se vuole prendere la parola. Köszönöm szépen, Szármász úr, a számvevőszéktől nem tudom, kíván-e szólni. Köszönöm, elnök úr, nincs hozzászólásom. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm szépen, Csernecki úr. Chciałem e, bardzo podziękować. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Szívből köszönök minden kollégának minden rendkívül érdekes megjegyzést. Az elődömnek is köszönetet mondok e, ahhoz a jelen, azért a jelentésért, amelyet ő írt, és amely tulajdonképpen elindította gondolataimat a Gentleman's Agreement-tel agreement kapcsolatban valóban ez problémakért eh, kellene felvetni Sudegárden úr és eh, a kolléganő is azt említették, hogy eh, talán túl diplomatikus volt a 11-es pont megfogalmazása. Lehet a formáját tekintve. ugye udvarias, de ugyanazokat a kérdéseket ismételjük meg, amelyeket egy évvel ezelőtt, és ez egy egyértelmű politikai jelzés, mert azt mutatja, hogy a tanás semmit sem tett. De köszönöm szépen Revelini úrnak is a rendkívül érdekes és fontos megjegyzéseit. Valóban teljesen más volt akkor a környezet, és ami az ECG-t illeti, valóban van előrelépés a számvevőszék ajánlásának megfelelően. Emlékszünk, milyen viharos vitát folytattunk tavaly ősszel talán, amikor a bíróság hamarabb küldte meg, bocsánat, a számvevőszék hamarabb küldte meg a tájékoztatást a médiának, mint nekünk. Ez szerintem elfogadhatatlan, mert tulajdonképpen ez normák vagy kialakult gyakorlatok kérdése, hogy alkalmazzuk -e ezeket vagy sem. Őszintén szólva, legalábbis lengyelül azt szoktuk mondani, hogy otthonról vagy jól neveltséget vagy bútordarabokat hozunk magunkkal. A jól neveltség az sokkal fontosabb. Az az igazság, hogy botrányosnak találtam az, az őszi vita, az őszt megelőző vita eredményét, és nagyon jó volt, hogy újra belefogtunk. Köszönöm azokat a megjegyzéseket is, amelyben megerősítik, hogy a tanácsnak példát kell mutatni az összes többi intézmény, a tagállamok és az Európai Unió egésze számára. Tulajdonképpen ez lesz további tevékenységeim vezérmotívuma, a munkám vezérmotívuma. A az árnyék előadók tíz szemközti megbeszélésének pedig örülök, remek javaslat. Fontos kérdés, amit Geszle asszony vetett fel. Mit értünk el? Nos, igazából nincs minőségi változás, és egyszerűen szólva nem volt semmi előrelépés a tanácsnál. Köszönöm javaslatait. Azt javasolta, ugye, asszonyom, hogy azt nézzük meg, vegyük hozzá, eh, hogy eh, az intézmények, az ombudsman és az adatvédelmi biztos megnövekedett költségvetése a hatékonyság javítását is eredményezte. A pénzügyi érdekek a számvevőszék tagjainak pénzügyi érdekeltségei. Nos, hát ez egy véget nem érő történet, és jó ötletnek tartom én is azt, hogy amikor csak lehetséges, amikor új tagokat választanak a számvevőszékbe, akkor vessük fel újra meg újra ezt. Köszönöm szépen Andreas asszonynak és az elmondottakat. Helyén való, és jó is, hogy kritikus volt, ezt megjegyzem, bóknak veszem. A 11-es pontot lehet, hogy valóban határozottabban kell megfogalmazni, de mm, nyugodt típus vagyok, ha csak nem bosszantanak fel egészen, de úgy tűnik, hogy a tanácsnak ez még nem sikerült. Sander asszonynak hadd válaszoljam azt, hogy rendkívül fontos számomra, hogy ő volt az első képviselő öt évvel ezelőtt, amikor akivel találkoztam, hogy beléptem ebbe az épületbe. És az a levél, amire rákérdezett, nos, valóban ebben a levélben egy olyan javaslatot fogalmaztunk meg, amelyben egy újabb megbeszélést vetünk fel, igaza van. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Március másodikáig lehet minden módosító javaslatot ezen dokumentumokkal kapcsolatban benyújtani. Hátra van még a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap 2008. évi mentesítése, és átadom a szót Ayala Szender asszonynak, az előadónak. Sí, gracias. Perdone, voy a mirar dónde tengo los documentos. Köszönöm szépen, össze kell szedjem a papírjaimat. Egy pillanat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm előre, hogy milyen érdeklődést mutatnak a kollégák. Szívesen beszélgethetünk, mielőtt még a végleges jelentés elkészülnek. Köszönöm már most azokat a módosítókat, amelyeket a tervezethez benyújtanak. Önök előtt van a tervezet, ami a különböző ülések eledménye, amit a bizottság képviselőjével, Okievics úrral folytattunk. Úgy gondolom, hogy gyümölcsöző véleménycserék voltak ezek, megtárgyaltuk a bizottsággal azt, hogy milyen elemek szükségesek ahhoz, hogy előrébb lépjünk, melyek azok a pontok, amin javítanunk kell. Ezt próbáltam jelentésemben összefoglalni, tehát a párbeszéd alapján a tényállást, a módosítókat, és ahogy Ukijevics úr is, mint mondtam, részt vett ebben az ő véleményét is tartalmazza mindez. Nem a jelenlegi vita keretében tesszük ezt meg, hanem ez a, a, a jövőben megszülető több éves pénzügyi tervekre vonatkozik. Az európai fejlesztési alapot az Európai Unió összköltségvetésébe fel kell venni, ne, a, arra van szükség, hogy ez benne legyen az Európai Unió összköltségvetésében. A tanácssal együtt, a regionális fejlődéssel együtt. És úgy véljük, hogy erre mindenképpen szükség van, hiszen a jelenlegi helyzet túl komplex, túl bonyolult. A következő pénzügyi tervezési időszak, amely a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően indul, szerkezetváltásra kerül majd sor. Vannak kétségeim az Európai Unió több éves pénzügyi tervével kapcsolatban. Az EAD, az Európai Külügyi Szolgálat kérdés, de vannak további kérdések is, amelyekkel amelyekre vonatkozó ötleteinket még el fogjuk mondani. Vannak olyan területek, amelyeket kiemelten fogunk kezelni, mert ezeket a legfontosabbnak tartjuk, és figyelnünk kell arra is, hogy a nem kormányzati szervek ne szenvedjék hátrányát mindennek, hiszen ők végzik a munkát a helyszínen, a bázison, és Az igaz, hogy túl sok a civil szervezetek száma, de ez nem eredményezheti azt, hogy azok, amelyek fontos munkát végeznek, ne fordulhassanak hozzánk, ne kapjanak támogatást az intézményektől, mert, mint, mint mondtam, ezek azok az intézmények, amelyek az alapvető munkát végzik. A számvevőszékkel kapcsolatban is felvetettem már, hogy melyek azok a pontok, amelyek problematikusak. A hiba arány, aztán a hibák gyakran nem mennyis kvantifikálhatók, a költségvetési támogatások mértéke, és felírtam azt is, hogy a bizottságunk azt kéri, hogy olyan rendszereket javasoljunk, amelyek révén mód nyílik arra, hogy ezt a fajta fragmentálódást kezeljük. Tehát javítanunk kellene a jelenlegi rendszereket. Tudom, hogy a bizottság már olyan intézkedéseket hozott létre, amelyek segítségével kijavíthatjuk gyorsan ezeket a hibákat. Aztán nézzük, hogy mik aggasztottak minket. Itt van a pénzügyi támogatás hogyan lehet ellenőrizni a pénzügyi támogatások ellenőrzését, amikor egy adott államban válság van. Ez, mint például Angolában, ez volt a helyzet, vagy Haitén, vagy Nigerben. Ez egy olyan kérdés, amire még választ kell találnunk. Tehát tudni kell, hogyha pénzügyi támogatást kapnak bizonyos államok, akkor honnan jönnek ezek a támogatások, és hogyan használják azokat fel. Szeretném, hogyha a bizottság válaszolna a javaslatomra. Tudjuk, hogy vészhelyzetben már működik a bizottságnak egy vészhelyzeti eljárása. Tehát természeti katasztrófa, háború esetén van egy vészhelyzeti rendszer, Tehát a bizottságnak már létezik egy ilyen rendszerem. Viszont ennek az ellenőrzése már nem annyira világos. És ezt meg is említettem a jelentésemben. Tehát talán lehetne egyszerűsíteni, javítani ezt a rendszert, valamint a vészhelyzetekben az ellenőrzési rendszernek a hatékonyságát javítani lehetne. Tehát a bizonyos tevékenységeknek a dokumentációit, illetve az ellenőrzését vészhelyzet esetén is el kell tudni végezni. Tehát csupán az, hogy vészhelyzet esetén történt a segítségnyújtás, nem lehet kifogás az ellenőrzés elmaradására. Tehát a jelenleg létező vészhelyzeti eljárás talán ö, megoldás lehetne, hogyha ezt javítanánk. A nemzetközi szervezetek a következő téma, amiről beszélni szeretnék. Güttúrral volt egy tárgyalásom, és itt az hangzott el, hogy az ellenőrzések során igazándiból nem történik dokumentálás. Viszont a bizottságnak vannak dokumentumai az ensz közös akciókról, viszont a számvevőszéknek nincsenek. Voltak egyéb akciók, konkrét akciók, például a Koszovóban végrehajtott akciók, amelyekről beszéltünk. Bizonyos területekben nagyobb multilaterális együttműködésre lenne szükség. politikai téren már van együttműködés az ensz illetve egyéb nemzetközi szervezetekkel is. Viszont ami az ellenőrzést illeti, ez nem azt jelenti, hogy többféle audit létezik, illetve átláthatósági modell. A számvevőszék nem mondhatja azt, hogy nem, nem tudott a többi multilaterális nemzetközi szervezettel folytatott közös akcióinknak az ellenőrzését elvégezni. most nézzük az emberi erőforrásokat. Itt is rendszeresen problémák merülnek fel. Amikor struktúra váltásra kerül sor, Itt Haiti kapcsán ez már felmerült egyébként. Tehát Haitin láthattuk, hogy az Európai Unió, illetve a többi nemzetközi szervezet dolgozói voltak az első áldozatok és szeretnénk az emberi erőforrások kapacitását, illetve hatékonyságát növelni az alap, a fejlesztési alap felhasználásában. És ehhez a bizottság nagy segítségünkre lehet. az emberi erőforrás területén nagyobb stabilitást kellene biztosítani. Viszont feltéve, hogy az általunk szolgáltatott forrásokat jól használják fel, valamint a külügyi szolgálat elvárásainak megfeleljünk, növelhetjük tehát a forrásokat. Szeretném, hogyha a bizottság válaszolná a kérdéseimre, és oszkiewicz úrtól meg kérdezném, bár ugyan mm, párbeszéd folyik közöttünk, tehát szeretném, hogyha az elnök úr megadná most neki a szót, hogy kicsit több részlettel szolgálhasson a témáról. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Olmájer asszony a szó. Kedves elnök úr, kedves kollégák, először is köszönetet kell, hogy mondjak Ayala Szendel kollégának. Nagyon jó volt az együttműködés, másrészt pedig úgy gondolom, hogy a jelentés rendkívül precíz, és nagyon sok területen a legfontosabb kérdéseket tükrözi. Mindazt, amely a fejlesztési alap kapcsolatban minket foglalkoztat. Talán sajnálatomnak adhatok hangot arról, hogy a fejlesztési támogatás a bizottságon belül a jövőben is szétdarabolt marad. Ez megnehezíti azt, hogy átfogott, célirányos Európai Uniós támogatási politikát alakítsunk ki. Sajnos nincs a bizottságon belül ehhez megfelelő struktúra. Nincs olyan, ami célba vinne. A második dolog, hangsúlyozni kívánom, hogyha fe, kiépül a külügyi szolgálat rendszere, akkor tudnunk kell pontosan, hogy a fejlesztési támogatás hogyan fog együttműködni a külügyi szolgálattal, a szomszédságpolitikával. Tehát azt kell megtudjunk, hogy a hatékony koordinációt hogyan próbálják biztosítani annak érdekében, hogy olyan legyen a támogatási politika is, amely a fejlesztési támogatási politika, amely célirányos. Fontos, hogy a menekültügyi politikáról is beszéljünk, hiszen ez közvetlenül kapcsolódik ehhez a hatékonyság, a fejlesztési támogatással kapcsolatos intézkedések ezt segíthetik. Segíthetik, hogy a Föld más területén élők életkörülményei úgy alakuljanak, hogy saját otthonukban lássanak esélyt a megmaradásra, perspektívájuk legyen, ne, üld, ne üldözzék őket, ne kényszerüljenek a menekülésre. Két dologra szeretnék kitérni Egyrészt az úgynevezett költségvetési támogatásokra egyértelműen jelezném, amit a az Enders is említett, a költségvetési támogatás továbbra is nem kielégítő kérdés. Az Európai Számvevőszék nem rendelkezik kellő dokumentumokkal az értékeléshez, és az, hogy nem lehetett értékelni, vagy nem kvantifikálható hibák voltak, ez nem önmagában probléma, hanem ezen túlmenően ez azt is jelenti, hogy a költségvetési támogatások célkitűzéseit sem lehetett csak hiányosan ellenőrizni egyrészt, másrészt pedig nem lehetett a cél kitűzéseket pontosan meghatározni. Úgy gondolom fontos lenne összeállítanunk egy listát, hogy hol, mikor, milyen céllal adtak költségvetési támogatást, és hogy az adófizető láthatja akkor az értelmét is mindennek. És a, nem is beszél azokról a régiókról, országokról, akik kapják azt. Vannak olyan országok, ahol a kormányzati képesség nem olyan, mint ahogy mi szeretnénk, a korrupció mértéke olyan nagy, ezért meg kell fontolnunk azt, hogyha a költségvetési támogatás vagy azok növelése tényleg azt a célt szolgálja, hogy a bizottság azt elképzelte valaha. Mert meg vagyok győződve arról, hogy ez határozottan nem így van. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, a 35-ös pont, ez miránk is vonatkozik a beruházási le, beruházások ösztönzése. Osztom azt a véleményt, hogy nekünk parlamentnek kellene felülvizsgálnunk, ellenőriznünk a bizottságnak is azt, hogy ezek a hitelprogramok mennyire sikeresek, tehát célba jutnak-e. Az a bizonytalanság vagy homályosság, amiről itt szó van, azt valóban én magam is eh, tapasztaltam, és úgy gondolom, hogy ezt eh, eh, jó lenne, hogyha kihagynánk a mentesítésből, mert nem szeretném, hogyha a különböző banki modalitásokról kellene döntenünk azt, hogy megfelelően adtak -e egy hitelt vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez az európai bankfelügyelet alá kellene, hogy az EB tartozon, nem pedig a parlamentnek kellene a bankfelügyeleti eh, tevékenységet ellátni. A hitelekkel való célok, azon, eh, a hitelek célját azonban, eh, hogy elértéke és hogy a hitelek felhasználása megfelelő volt-e, azt ellenőrizhetjük. De én parlamenti képviselőként nem szeretném a bankfelügyelet, nem szeretnék a bankfelügyeletbe belebonyolódni. Köszönöm. Végül pedig az Európai Számvevőszeknek is köszönöm a kiváló munkát, nagyon jó az áttekintés, majdnem elfelejtettem, köszönöm. Grazie. Diamo subito allora la parola, qualora lo ritiene, al responsabile della Corte di... Köszönöm szépen, hogyha szeretne hozzászólni, akkor most megadom Uszkiewicz úrnak a szót a számbevőszéktől. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Parlament. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Úgy vélem, hogy a legfontosabb kérdés azok közül, amiket Ajala Szender asszony felvetett, a következő meg kell néznünk, hogy ő milyen javaslatokkal állt, illetve hogy nekünk esetleg a számvevőszék részéről milyen javaslataink vannak. Először is szeretném elmondani, hogy az ajánlásokkal kapcsolatban nagyon pozitív az, hogy a számvevőszék ajánlásait mindenképpen szeretnék figyelembe venni és figyelembe vetetni. Úgyhogy röviden úgy gondolom, hogy a parlament állásfoglalásai kimerítőek, részletesek, és az alapvető kulcsfontosságú problémákat próbálják megoldani. Azokat a problémákat, amik a legfontosabb kulcsfontosságú kérdésekre vonatkoznak a harmadik országoknak nyújtott külső támogatások tekintetében. Ami pedig a megjegyzéseimet illeti, szeretném megkérdezni, hogy lehetséges lenne az ellenőrzést a különböző kontingensek, illetve sürgősségi eszközök esetében leegyszerűsíteni. A számvevőszék egyébként most létrehozott egy magas szintű, nemzetközi szintű munkacsoportot az Intoszáj szintjén, az Intoszáj nemzet, nemzet, a számvevőszékek nemzetközi szövetsége, tehát az Intoszáj szintjén létrehoztunk egy munkacsoportot, és megpróbálunk itt közös szabványokat megállapítani. Ez az a munka, amin éppen dolgozunk. Tehát ebben a tekintetben új szabványokat, új normákat szeretnénk kidolgozni. Most nem fogok részletesen beszámolni arról, hogy a katasztrófa helyzetek, illetve az ember által okozott katasztrófák megoldásában milyen nehézségekkel kell szembenézni. Gondolom mindenki tudja, hogy az együttműködés ezekben az esetekben rettentő nehéz, de hát mondanom sem kell, hogy erre az együttműködésre ugyanakkor szükség van a különböző nemzetközi donorok között minden ilyen komoly helyzetben. Reméljük, hogy az Intoszáj szintjén meghozott erőfeszítések ugyanazokhoz a célokhoz vezetnek, amiket Ajala Szender is elmondott, vagyis, hogy le tudjuk egyszerűsíteni a rendszert, és a megfelelő pénzügyi dokumentumok mindig rendelkezésre állnak majd az elszámoláshoz. Tulajdonképpen itt a költségvetés 6%-át nem tudtuk ellenőrizni, mert nem volt meg ehhez a megfelelő dokumentáció. A következő kérdés a költségvetési támogatás, a költségvetési segélyek kérdése. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament a számvevőszéket annak minden tevékenységében támogatja. Új megközelítéseket dolgoztunk ki és alkalmazunk, és ezek az új megközelítések a nem EU-s országok támogatására is vonatkoznak. Természetesen a számvevőszék önmagában nem ellenzi, hogy az EU külső országoknak nyújtson támogatást, csak hogy meg kell vizsgálnunk, hogy az ilyen típusú tevékenységekhez milyen specifikus kockázatok kapcsolódhatnak. Tehát az ilyen külső segítségnyújtásnak megvannak a maga kockázatai. Sokszor olyan országokat támogatunk, ahol még nincsen teljes mértékben működő és kifejlődött demokrácia. Nagyon sok ilyen országban igen magas a korrupció szintje, úgyhogy mindenképpen ezeket a kockázatokat is figyelembe kell venni a támogatások vagy segélyek nyújtásának esetén. Jó lenne, hogyha ki tudnánk dolgozni megfelelő mechanizmusokat, amelyek garantálják azt, hogy az európai polgárok pénzét megfelelőképpen költik el a támogatott országban. Ezek voltak azok az alapfeltételek, követelmények és normák, amelyek mentén dolgozni kívánunk. Van egyébként egy másik ajánlás is, ez az elkészítendő jelentésekre vonatkozik, és konkrétan arra, hogy több speciális jelentésnek kellene készülnie. Ezeknek a speciális jelentéseknek a költségvetési támogatásokra egy kicsit jobban kellene koncentrálni. Mindenkit most szeretnék akkor értesíteni arról, hogy egy olyan folyamatban vagyunk, ami végén 11 speciális jelentés jön majd létre, ebből négy nem sokára nyilvános is lesz, és ebből kettő a közvetlen költségvetési támogatásra vonatkozik, illetve az Ákácsi országokra, egyéb amerikai és ázsiai országokra. Aztán a kaukázusi régió támogatásával kapcsolatban is elkészül majd egy ilyen jelentés. Úgy vélem, hogy ezek a jelentések mindenképpen érdekesek és hasznosak lesznek majd az önök szakbizottságának számára, ugyanis ezek a jelentések pontosan arról szólnak majd, hogy hogyan lehet ezeket a közvetlen támogatásokat hatékonyabbá tenni. És elnézést lenne még egy pont, mielőtt befejezném a hozzászólásomat, azt szeretném elmondani, hogy valószínűleg utolsó alkalommal vagyok itt önökkel, hogy prezentációt tartsak, úgyhogy mindenkinek, hölgyeknek és uraknak szeretnék köszönetet mondani az érdeklődésükért és a megjegyzéseikért. Nagy öröm számomra, hogy mindenki hasznosnak találta a velem eltöltött időt. Én is egyébként ezeket a közös beszélgetéseket nagyon hasznosnak és nagyon érdekesnek találtam, és mindig figyelembe vettük az önök munkáját, és köszönjük szépen a remek együttműködést. La parola adesso alla commissione. Mi mondunk önnek köszönetet, és most pedig Ájk úrnak a bizottságtól adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány pontra szeretnék még röviden visszatérni. Az első a Tehát öt vagy hat javaslat volt bizonyos tételeknek a költségvetésbe foglalásáról. Az új költségvetés erre felkészülve szeretnénk ezzel kapcsolatban még javaslatokat tenni. Mindenképpen fontos lenne, hogy ez szerep, ezek a tételek szerepeljenek az Európai Unió költségvetésében. A bizottság mindig is támogatta ezt, és az, az EU, a parlamenttel egyet értésben voltunk. Térjünk vissza a nehéz helyzetben lévő tagállamok, illetve nehéz helyzetben lévő államok helyzetére. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a B szekció bizonyos részei Tehát nem eléggé rugalmas a rendszerünk. A másik oldalon viszont megvannak azok az eszközök és azok a rendszerek, amelyek válsághelyzetben vagy válság utáni helyzetben nyújthatnak segítséget, és amik gyorsabban bevethetőek. A bizottság az elmúlt évben nagyon sok szabályt állapított meg, amik lehetővé teszik, hogy meghozzuk a megfelelő döntéseket, és hogy rugalmasabb eljárásokkal tudjunk dolgozni a különböző szerződéses felekkel való együttműködésben. Természetesen ezek az eljárások lassúak, ezt elismerjük, ezeket a nehéz országokban nehéz is megvalósítani, a nehezen kezelhető országokban nehéz is megvalósítani, mert ott nem úgy működnek a versenyfeltételek, mint mindenhol máshol. Az úgynevezett nehezen kezelhető vagy törékeny országok esetében mindenképpen külön eljárásokkal kell dolgoznunk. A számvevőszék a költségvetési támogatásoknál nagyon sok bírálatot fogalmazott meg, és Köztinger asszony is, aki most egyébként itt van közöttünk, szeretném elmondani, hogy a számvevőszék bírálatai inkább formális jellegűek, és szerintem nem túl jelentősek. Úgyhogy azt mondanám, hogy a számvevőszék mondjuk azzal bírált minket, hogy nem volt megfelelő a dokumentáció, tehát nem az eljárással volt a baj, hanem a dokumentációval az a költségvetési támogatás, amit a bizottság megad, nagyon szigorú szabályokhoz kötött, és minden esetben az esetleges visszafizetési feltételeket előre tisztázzuk, méghozzá nagyon szigorúan. Úgyhogy az érintett országokkal szemben a feltételeket előre megállapítjuk. Uszkiewicz úr kockázatokról beszélt, tehát valóban kockázatos országokban, vagy kockázatos országokkal dolgozunk. Hogyha nem lennének kockázatok, akkor nem lenne fejlesztési segítségnyújtás sem. Úgyhogy ezt a két dolgot párhuzamosan szem előtt kell tartani, és mindenképpen meg kell vizsgálnunk a kockázatokat, illetve azokat a célokat, amiket el szeretnénk érni. Úgyhogy a költségvetési hitelek és támogatások tekintetében azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem egyedül dolgozunk. A bizottság azokban az esetekben, ahol költségvetési támogatás nyújt, szoros együttműködésben dolgozik a többi donorral, többek között azokkal az országokkal, amelyek konkrétan adakozó országok. Együttműködünk ezen kívül a világbankkal is, tehát tényleg komoly együttműködés valósul meg, és így a jelentéseket is közösen készítjük el. Ami pedig a nemzetközi szervezeteket illeti, hát vannak itt gyenge pontok, ezt el kell ismernünk. A keretmegállapodásban, amit az ENSZ-el kötöttünk a FAFA-ban, vannak olyan kitételek, amelyek lehetővé teszik, hogy a számvevőszék hozzáférjen bizonyos dokumentumokhoz. Az a munka, amit mi elvégzünk, az sajnos egy kicsit lassította az, hogy nem kaptuk meg a megfelelő dokumentumokat időben. Éppen ezért ezt a keretmegállapodást éppen újra fogjuk tárgyalni, és az önök szakbizottságának, ha jól emlékszem, volt is egy missziója, ami nagyon sok mindent tisztázott ebben a kérdésben. Egyébként a folyamatban lévő munkával a számvevőszéknél, remélem, hogy a számvevőszék ezt megerősíti, tehát a folyamatban lévő munkával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a nemzetközi szervezetektől megkaptunk minden fontos információt és dokumentumot, úgyhogy itt nem lesz további probléma, és át is adom a szót a kollégámnak. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném én is elmondani, hogy a számvevőszéket nagyon komolyan támogatjuk a munka elvégzésében. A nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban, amikor ö, nyilvánvaló a probléma, ott mindig is eljártunk, és ez sokat segített a folyamaton. Nagyon sajnáljuk azt, hogy a számvevőszék nem tud bizonyos dokumentumokhoz hozzáférni. Folyamatosan együttműködünk az ENSZ rendszerével, az ENSZ brüsszeli hivatalával is, és így próbáljuk azt is biztosítani, hogy az ilyen jellegű félreértések vagy üzenetátadásokban valami késedelmek, ami gyakran a hibát, egy-egy problémát okoznak, nem erüljenek tehát fel úgy, ahogy néha a múltban az elmúlt öt évben fokozatosan fejlesztettük, erősítettük az ensz az együttműködésünket, és nagyon fontos mindkét nagy szervezet számára ez, ez egy nagyon érdekes és fontos kommunikációs folyamat, és hogy megértsék ők, hogy mi honnan vagyunk, mi az, aminek nekünk eleget kell tenni, és mire, minek kell eleget tennünk az közösen. Köszönöm szépen, Holmájer úr kért még szót. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék még egy kérdést, kérést megfogalmazni, hogy nehogy a költségvetésről kétségbeesésbe fulladva beszéljünk. Az a benyomásom az európai számvevőszékkel való tárgyalásokat követően, hogy a jelentést a jelentésnél nem csak aprócska kis formális hibácskákról van szó, hanem kézzelfogható problémákat lehet kimutatni, amelyeket évek óta görgetnek, és évek óta ott vannak a, a számvevőszék előtt. Most én először találkoztam, de vannak olyanok, amelyek már hosszabb történelemmel, múltal rendelkeznek, újra meg újra felmerülnek, úgyhogy kicsit biz, ö, elbizonytalanít az, hogy a bizottság most egy aprócska elhanyagolható hibácskákról beszél, mint hogyha ez nem teljes mértékben felelne meg a valóságnak. Talán a költségvetési támogatások kérdését ki lehetne venni ebből a rózsaszín ködből és a valósághoz igazítani. A költségvetési támogatásoknak megvan a maguk baja. A mindenkori országoknak is megvan a maguk baja a támogatásokkal, és mivel volt ezekkel az országokban is dolgom, szóval tudom, hogy mi a probléma forrása. Hogy szeretném, hogyha nem ilyen laza megfogalmazásban vennék ezt, hanem vegyék igenis komolyan kérem a kritikát, és alaposan fontolják végig a megoldásokat. Köszönöm szépen. Májer asszonynak adom még meg végezetül a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, értem azt, amit a bizottság mondott hiszen már eh, elég sokat tárgyaltunk. Ugyanakkor, ahogyan azt a eh, kolléga is mondta, a számvevőszék jelentése volt a legpozitívabb. Mi szerint a legfontosabb aspektusokat eh, híven tükrözték a dokumentumok. Bizonyos részletkérdésekben azonban még hiányosságok vannak. Uszkiewicz úrnak köszönetet mondunk a munkájáért, hiányozni fog nekünk. Mi lesz majd a számbevőszéggel? Jó lenne, hogyha megtalálnák a lehető legjobb szemét, aki helyettesíteni tudja majd Uszkievics urat. Hiszen a számvevőszék munkája nagyon fontos a számunkra. Muszkiewicz úr nem csak kritikákat fogalmazott meg, hanem konstruktív kritikákat fogalmazott meg. Itt valódi előrelépést tudtunk a segítségével megvalósítani. eléggé gyors és hatékony segélyt tudtunk megvalósítani, amikor erre szükség volt. És ugyanakkor a költségvetés ellenőrzése is jó volt. Igazat adok Olmájer kollégának ugyanakkor, hogy az európai állampolgárok számára az EFA egyfajta szimbólum, ahogyan az Erasmus program is. Tehát éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy ezen alapnak a költségvetéséről a lehető legrészletesebb és átláthatóbb számadások készüljenek. Segítünk majd javítani a jelenleg létező számadásokat, és a lehető legjobban, a legtöbb erőnket bevetve fogunk majd ezen dolgozni. A parlamentet ugyanakkor az aggasztja leginkább, hogy a jelenlegi költségvetési ellenőrzés nem eléggé hatékony, de még próbáljuk ezt majd javítani. Később folytatjuk a tárgyalást.